Dear colleagues, uh, it's a pleasure to welcome you to this Kedves kollégák, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a vízomcsomaggal, kapcsolatos uh, vitán, amely után szavazás következik. A szakértőink, akik ma eljöttek, uh, bepillantást adnak majd a munkájukba. Union Kada on Visas. Először is a vízumkódexel fogunk foglalkozni Először is Fajon asszonynak adom meg a szót, aki a jelentéstevő, 10 percben, utána pedig általános vitát nyitok. Mivel nagyon sokan jelentkeztek szólásra, arra szeretném önöket kérni, hogy mindenki tartsa a felszólalási időt. Sajnos le kell majd állítanom a felszólalásokat, hogyha kifutnak az időből. Fájon asszony, Először is öné a szó. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ma ebben a körben ezt az összmecserét megtarthatjuk az egyik legfontosabb tárgyalás alatt álló dosszéval kapcsolatosan. Először egy bevezetőt tartok, és aztán később is itt leszek. Remélem, hogy a, az összefoglalomra is megkapom a szót. A bizottság felülvizsgálja a vízumkódexet, és ez nagyon sajátos időpontban történik, különböző kihívásokra kell választ adni. Először is a vízumpolitikának az a célja, hogy lökést adjon a gazdaságnak, a turizmusban és a foglalkoztatásban. Erre óriási szükség van Európában a válság nyomán. Másrészt azonban ebben az időszakban egyre nagyobb a migrációs nyomás, emberi tragédiák történnek ezresével, a földközi tenger térségében egyre inkább tért nyer a, az, az gyűlölet és a szélsőséges politikai szemléletek. A Schengeni térség vívmánya is veszélybe került, és a személyek szabad mozgása. A bizottság a szakértőkkel együtt, illetve az érdekeltekkel együtt konzultációs, konzultációt folytatott. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Én csak néhány héttel ezelőtt kaptam meg az előadói megbizatásomat, de köszönöm a többi jelentéstevőnek a kiváló együttműködést, a titkársággal is, és köszönöm a támogatásokat, amelyet az első elmúlt néhány hétben kaptam. Először is üdvözlöm a bizottsági javaslatot. A célja, hogy továbbfejlesz-e a vízumpolitika európai dimenzióját, elősegítse a jogszerű utazóknak az utazási lehetőségeit, fenntartva a vízum kibocsátási lehetőségeket, a vízum kiadó konzulátusok dolgát megkönnyítve, illetve a Schengeni rendszer szabályait betartva. Mindannyiunk célja azonos, hogy az új vízumpolitikát európai szintűvé, moderné és intelligensé tegyük új technológiai megoldások útján is. A vízum eljárásnak gyorsabbnak, olcsabbnak és kevésbé nehézkesnek kell lennie. Először is, ami az a kérelmezőket és a konzulátusi eljárást illeti, a vízumkönnyítési eljárást tovább kell bővíteni, különösen azok számára, akik nyilvántartott rendszeres utazók gyakran utaznak be a Schengeni térségbe, hogy megengedhető legyen bizonyos utazó kategóriáknak, mint például a tengerészeknek, hogy könnyített eljárásban kapjanak vízumot. Üdvözöljük a bizottság eh, javaslatait eh, a kimerítő listára már ami a alátámasztó dokumentumokat illeti. Bizonyos módosítósásokat javasoltunk a kérelmezési eljárás egyszerűsítésére nézve. Globalizált és digitalizált világban élünk, ezért az online kérelmezési eljárást lehetővé kell tenni, és ösztönözni kell, hogy a kérelmeket 9 hónappal a látogatás előtt be lehessen nyújtani. Indokolt körülmények között akár korábban is. Különösen a fiatalok számára, akik szeretnék minél hamarabb megszervezni utazásukat, hogy megtakarításokat érjenek el, hiszen a későbbiekben drágábbak lesznek a repülőjegyek. A felelős konzulátushoz elutazni hosszú utazás, ez aránytalan teher. A kérelmezőnek lehetőséget kell adni, hogy egy konzulátuson benyújthassa a kérelmét, vagy egy másik tagállam külső szolgáltatójánál, aki közelebb helyezkedik el az illetőhöz. Ami a kéremek feldolgozását illeti, igazságügyi hatóság előtti jogorvoslatra kell lehetőséget adni. Több tagállamban a felleviteli eljárások csak adminisztratív eljárások. Az utazó legjobb érekét kell szem előtt tartani, különösen a tévesen érvénytelenített vagy visszavont vízumok óriási gazdasági pénzügyi veszteséget okozhatnak, például szállást vagy utazást kell törölni. Ami pedig a konzulátusok munkáját életi a tagállamok közötti együttműködés, illetve a közös kérelmezési központok ra vonatkozó megoldás meg kell, hogy maradjon a szövegben, ez a kérelmezők szempontjából nagyon is releváns, és csökkenti a tagállamok administratív terheit. A jövőben a fejlemények ezt vonzó lehetőségé tehetik a tagállamok számára. A hosszú távú célkitűzés az, hogy a vízumpolitika európai szintű legyen, ezek az első lépések ebben. A Schengeni vízumközpontokra is hivatkozik a bizottság, vagyis hogy valamiféle európai vízumközpontok jönnek a jövőben létre. Ezt a célt is szem előtt kell tartani. A közvéleményt a releváns tényekről tájékoztatni kell, a 180 napos időszakokon belül legalább 90 napon belül sok utas ezt a szabályt nem ismeri. Ami a külső szolgáltatókat illeti, továbbra és úgy gondolom, hogy ez csak szükségmegoldás szabad, hogy legyen, és ennek szerepelnie kell a rendeletben is. Értem azt az érvelést, hogy különös körülmények között szükség lehet egy ilyen megoldásra, különösen eh, indokolt eh, biztonsági vészhelyzetekben, harmadik országokban. Több aggályt felvetettek a parlamentben, amelyekkel majd foglalkoznunk is kell. A tagállamoknak meg kell tartaniuk a lehetőséget, hogy minden kérelmező közvetlenül benyújthassa a konzulátuson vagy a diplomáciai misszióban a kérelmet és a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat javítani kell. A helyi és engeni együttműködés keretében a tagállamoknak a külső szolgáltatókkal is lehetővé kell tenni az információ cserét végül, de nem utolsó sorban a humanitárius vízumok kérdésére is ki szeretnék térni. Bizonyos érvek ellenére, amelyek azt kétségbe vonják, hogy ez a humanitárius szempontból alkalmas eszköz. Mégis szerepel ez a Schengeni határőrizeti rendeletben, vagyis hogy a tagállamok vízumot kibocsáthatnak humanitárius alapon is. A Schengeni határőrizeti kódexben is szabályozni kell ezt a vonatkozást, és a nemzetközi kötelezettségekre való hivatkozást be kell éleszteni a szövegbe, és a vonatkozó preambulum bekezdéseket is be kellene illeszteni a szövegbe, bár ettől ennél még ambiciózusabbak is lehetnénk. Ennek a célja, hogy a tagállamok ki tudják használni a Schengeni vívmányok jelenlegi szabályozását humanitárius vízumok kibocsátására, mégiscsak nagyon kevés ország él, él ezzel a lehetőséggel. Mint az elején elmondtam, kíváncsian várom a kérdéseiket, és nagyon nagy várakozásokkal tekintek az önökkel való együttműködés elébe. Remélem, hogy az határidőket is tartani tudjuk. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Most meghallgatjuk a különböző felszólalókat. Például Dezsabel urat, öné a szó, aki volt francia főkonzul. Köszönöm szépen, hogy meghívtak körükbe egy korábbi francia főkonzult, és köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Tokióban, Abidjanban és Alzsírban voltam főkonzul, már nyugdíjban vagyok, és emiatt teljes mértékben szabadon beszélhetek, ezt elmondhatom, és ezt ki is használom, ezt a lehetőséget. Nos, hogyha egy konzulátuson dolgozunk, akkor azt kell mondanom, hogy a realitással folyamatosan szembe ütközünk. Először is a vízum kérelmezők tömegével állunk szembe, és ez a tömeg egyre nő. A harmadik országból származó állampolgároknak minden, mint egy egyharmada valóban kér is vízumot, és itt rendkívüli módon megnő a bürokratikus tevékenységünk, óriási mennyiségű vízumkérelemmel van dolgunk, 1200 kérelmet kell elbírálnunk naponta csak a francia konzulátuson, ami azt jelenti, hogy 1200 döntést kell meghoznunk az 1200 kérelemre naponta és meg vagyok róla győződve, hogyha ennél többet be tudnánk fogadni, akkor ennél többen jönnének. Nagyon különbözőek a helyzetek a mindennapokban. Természetesen vannak olyan vízumkérők, akik egyszerűen egy turista vízumot kérelmeznek, vagy egy üzleti útra, egy vállalkozás elindítására való üzleti útra kérnek kérelmet, de vannak nagyon külön egyéb okok is, vannak olyan utazások is, amelyek folyamatosan követik egymást, vagy nem tudják pontosan, hogy hol fognak elszállásolva lenni ezek a vízumkérelmezők, vagy hogy mikor kívánok belépni az országba. És vannak fizikai korlátaink is. Nagyon szerint körülmények között tudjuk elszállásolni ezeket a vízum kérelmezőket. Nagyon sok az az anyag, amit meg kell vizsgálnunk nagyon rövid időn belül, ez egy olyan munka, ahol rendkívül gyorsan kell dolgoznunk, ez egy alapkövetelmény, egy nagyon szigorú, komplex szabályrendszer szerint adjuk ki, vagy utasítjuk el ezeket a kérelmeket, és nem szabad hibát elkövetnünk, nem szabad ö, megadnunk a vízumot egy olyan személynek, aki, aki kockázatot jelent, de a másik irányban sem hibázhatunk. Nem szabad elutasítanunk a vízumkéremet egy olyan e, személy esetében, aki nem jelent kockázatot, és legális, legitim okai vannak a belépésre nem egyszerű ezeknek a döntéseknek a meghozatala, hiszen a jó szándékú és a rossz szándékú kérelmező rendkívül hasonlít egymásra, rendkívül hasonlít egymásra az igazi turista, a hamis, a, a, a hamis turistára, az igazi művész, a hamis művészre, Folyamatosan kockázatot kell elemeznünk, és soha nincs százszerzelékos bizonyosságunk, soha nem feketében vagy fehérben kell gondolkodni, hanem mindig a szürke zónában mozgunk, mindig a kettő között mozgunk, és az a probléma, hogy a döntés végleges. És itt egy digitális rendszerben vagy megadom, vagy nem adom meg a vízumot, és ezért nagyon fontos az értékelés képesség, és nagyon fontos, hogy itt nagyon sok kockázatot bevállalunk. Ezen kívül az igazoló okmányok a mindennapi tapasztalataink során nem mindig felelnek meg az európai követelményeknek nem mindig kapunk olyan írásos dokumentumokat, amelyekben meg tudunk bízni. Nagyon gyakran hamis munkavállalási igazolásokat kapunk, hamis családi állapotra vonatkozó igazolásokat, hamis tanúsítványokat a szakmai szempontból, és nagyon gyakran késedelmesen nyújtják be ezeket a dokumentumokat, hiszen nem szeretném megnevezni azokat a szakat, ahol meg lehet vásárolni pénzen ezeket a dokumentumokat és természetesen a vízum kérelmező osztályokon dolgozó személyzet nagyon gyakran nem képzett magas szinten jogi szempontból, ö, szakmailag képzettek, de nem jogászok. Ezen kívül az elutasításokat nagyon gyakran megtámadják, megfelebezik, egyre több esetben kell újra megvizsgálnunk ezeket az elutasított vízumkérelmeket. És önök is bizonyára tudják, hogy az egyes kormányok nagyon egyre korlátos költségvetéssel dolgoznak, a, az eszközeink egyre szűkösebbek, a személyzetünk egyre csökken, és csökkenteni kell az egész infrastruktúrális költségeket. Ezért a következő problémák merülnek föl egy konzul esetében hogyan lehet megfelelő módon kezelni az egyre növekvő számú vízum kérők kérelmeit, és hogyan lehet meghozni a helyes döntéseket, hogyan lehet meggyőződni a tanúsítványok igazságáról, anélkül, hogy, a, hogy hibáznánk a kockázat értékelésében, hiszen itt korlátosak az eszközeink és az infrastruktúránk. Ehhez szükségünk van a jogalkotók segítségére, hogy megoldjuk ezt az egyenletet. A helyi realitásokat kell figyelembe venni, és az önök döntésének óriási kihatása lesz a konzulátus munkájára. Nem szeretném társolni az összes módosítást, amelyet a vízumkódex szakbizottság javasolt, csak néhány dologra szorítkoznám. Először is a munka kihelyezése, ez már realitás. A munka kihelyezése lehetővé teszi azt, hogy a konzulátusokon méltó módon bíráljuk el az egyre nagyobb számú dossziót, és ez a kihelyezés teszi lehetővé azt, hogy több kérelmet is befogadjunk bevallom önöknek, hogy az elején nem voltam híve ennek a kihelyezési megoldásnak, mert nem hittem benne, illetve nagyon féltem attól is, hogy ez mellékvágányra téve. de most már látom, a valóság bebizonyította, hogy ez volt a helyes út, és a bizottság is levonta ebből a konzekvenciákat. A kihelyezés már nem csak az utolsó szalmaszál, hanem folyamatosan ez már a bevett gyakorlattá vált a konzulátusok munkájában. A közvetlen hozzáférés, a közvetlenül a konzulátusokhoz fordulás már nem az egyetlen út a vízumkérelmek esetében, kivéve akkor, hogyha ezek bizalmas jellegű, titkos vízumkérelmek, hiszen ezeket mindenképpen a konzulátusokon kell elbírálni. Ezen kívül a munkatársainkat folyamatosan ellenőrizzük is, hogy ne kerüljön sor negatív esetekre. Ezen kívül hosszú távú, hosszú érvényességű vízumokat is kiadunk. Ezzel kapcsolatban több szakbizottsági javaslatunk is van. Ezt, ezt a fajta hosszú távú vízumot a francia konzulátus hosszú távú turista vízumnak, cirkuláción vízumnak hívja, ez talán angolul a Frequent Traveler Visa kifejezés fejezi ki legjobban. Az ilyenfajta vízum birtokosai szabadon mozoghatnak az ország területén, és természetesen ezt a vízumot csak olyanok kapják meg, akik nagyon gyenge kockázatú személyeknek minősülnek. Jó irányba halad a szakbizottság javaslata, de ez a fajta víz, automatizált vízumkiadás mégiscsak kockázatot. Annak, abban a pillanatban, hogy automatizmust hozunk létre a rendszerben, kapott nyitunk a visszaélésre is. Nagyon fontos, hogy a konzul korlátozhassa az engedély hosszát, a tartózkodási engedély időtartamát, vagy egyáltalán megtagadhassa ennek az engedélynek a kiadását. Vannak olyan konzulok, akik soha nem adnak ki ilyen szabad mozgásos vízumot, ezt is belátom. És azt hiszem, hogy az egyéves vagy az ennél további vízumnak lenne egy külön, kellene egy külön név általánosságban, tehát nevezük ezt folyamatosan frequent traveler vízumnak, és hogyha megvan ez a név, akkor konkrét talajon állunk már, konkrét szabályokat is megállapíthatunk. Ez um, azt hiszem, hogy itt egy egyszerű dolgot kérünk, amikor a sürgősségi esetekről van szó, akkor azonnal kell lépnünk, de nagyon gyakran ez nem lehetséges, mivel ez, mivel nagyon gyakran egyszerűen már több mást kell fogadnunk, és nagyon hosszú lesz a várólista, mindenki, má, mindenki más, hogy fogja fel, hogy mit jelent az, hogy sürgősség egyébként is. Nos, itt azt hiszem, hogy befejezem, mert 10 percem volt. Köszönöm szépen just in time. Thank you very much for, for your reflection. Köszönjük. Köszönjük ezeket a gondolatokat, különösen azért, mert a saját tapasztalataiból merítkezett. Most Benisú úr következik a VFC, VFS Globáltól, a, amely egy kiszervezésen alapuló cég. Köszönöm, először is megköszönöm az Európai Parlamentnek, hogy a VFS Globált felkérte, hogy vegyen részt ezen a meghallgatáson, eh, hogy a kiszervezett szolgáltatók álláspontját is eh, érte, eh, is átadja. Ez a svájci Kuni csoportnak tagja, 45 kormányt szolgálunk ki 121 országban, és 1600 vízumközpontunk van. A VFS Global 100 millió vízumkérelmet kezelt ezekben a központokban. Először is röviden elmagyaráznám, hogy mi a kiszervezés koncepciója. Ez egy viszonylag új dolog. Aztán később beszélek arról, hogy a kiszervezés milyen minőségjavulást tett lehetővé a kormányok és a vízumkérelmezők számára is. És aztán a végén pedig néhány javaslatot is tennék a joganyagra vonatkozóan Először is eh, vízumügyekben a kiszervezés az eh, eh, igényel bizonyos magyarázatot, hogy ne legyen félreértés. A kiszervezés az azt jelenti, nem jelenti azt, hogy a vízum ügyében az ügynökség, illetve a cég dönt. Néha így gondolják az, hogy egy vízumot megadnak vagy nem, az a kormányok dolga, és ők a kormányok általában a konzúra delegálják ezt a jogkört. A szolgáltatónak, a kiszervezett szolgáltatónak semmilyen befolyása nincs a konzuli döntésre. Ami a kiszervezést illeti, ez egy megoldás egy sor olyan kihívásra, amelyeknek a kormányoknak meg kell felelniük, miközben javul a szolgáltatás minősége a kérelmezők felé is. Nagyon sok ilyen kihívás volt, ugyanis a Schengeni államok irányába a vízumkérelmek száma különösen a fejlődő országokból rendkívüli módon megnőtt, ami további erőforrásokat igényelt. Emellett a biometriai, biometrikus okmányok további felelősséget rónak a szolgált az államokra. A kötelező megjelenés ilyen szükség van több emberre, eh, illetve a biometrikus adatok begyűjtéséhez bizonyos feltételek is szükségesek. De emellett eh, egyre megnőtt az igény a közeli szolgáltatás nyújtásra is. Ráadásul a konzulátusok egyre inkább kitettek biztonsági kockázatoknak is. Egy konzulátusra sokan bemennek vízumot kérni, ami gyakorlatilag a kockázatot növeli ezek egyébként költségben is megjelennek ezek a kihívások, hiszen a személyzetnek, a telephelyeknek és a biztonságnak is ára van, miközben a kormányok egyre inkább költségvetési megszorításokat kell, hogy elszenvedjenek, és egyensúlyozniuk kell a különböző igények között. E, éppen ezért a kiszervezés az gyakorlatilag egy költségcsökkentő megoldás is. Nem csak a kormányok problémáira reflektál a kiszervezés, hanem a minőséget is, a szolgáltatás minőségét is javítja. Ami a, a vízumkérék fogadását illeti, két módon lehet a javaslat, a szolgáltatást javítani, vagy a befogadási kapacitást növeljük, vagy pedig a keresleti oldalon növeljük. Ezek a szolgáltatást kérők, illetve vízumkérők szolgáltatási díjat fizetnek. A mi modellünkben minél többen vannak, annál nagyobb a befolyó jövedelem, ebből pedig további lehet bővíteni a szolgáltatást és megfelelni a növekvő vízum igényeknek. Ez mindenkinek jó így. Tehát a szolgáltató tudja eh, kiigazítani az irodahelység méretét eh, annak fényében, hogy hány vízum kérelmet vár. És eh, gyakorlatilag ez a fluktuációkra is megfelelő reagálási módot jelent. Korábban láttuk azt, hogy a konzulátusok előtt már éjszaka is sorbáltak az emberek, ez mindenfajta korrupciónak a meleg, melegágya volt. A konzulátusok ablakaihoz való hozzáférés elvben ingyenes, de a gyakorlatban gyakran sok pénzbe került. A kiszervezés azt jelenti, hogy a vízumkérő polgárokat jó körülmények között lehet fogadni, általában előzetes megbeszélésre. A konzulátus pedig több vízumkérelmet tud feldolgozni, ami gyakorlatilag csökkenti is a vízumkiadás időtartamát. A, a kiszervezést a vízumkérő, vízumigénylők már elfogadták. A a kiszervezés lehetővé teszi a Schengeni államok számára, hogy ugyanazt a szolgáltatót válasszák ki, és ugyanabban a helységben több állam vízumkérelmét kiszolgálják. Ez azt jelenti, hogy a Schengeni államnak nem kell már logisztikai kérdésekkel foglalkoznia, mert ezt a szolgáltatók teszik meg. A kiszervezés a Schengeni térséget valójában ténylegesen és fizikailag is megjeleníti az ilyen helyeken. Az innováció elősegítése érdekében puha jogi keretre van szükség. A vízumkódex, amit 2009-ben fogadtak el, akkor még nem számolt a kiszervezéssel. Azóta a kiszervezés mennyisége megnövekedett. Az Európai Bizottság ezt figyelembe veszi, és ezt mi is üdvözöljük. Ugyanakkor a szöveget még lehet javítani, hogy a szolgáltatók még jobb szolgáltatást tudjanak adni a vízumkérelmezőknek. Először is az 59 hónapos szabályt a biometrikus adatok vonatkozásában jobban lehetne alkalmazni. A vízum kérelmezők ugyanis e, egyszer megadják ezeket a biometrikus adatokat, amiket rögzítenek egy adatbázisban, és innentől kezdve 59 hónapig gyakorlatilag azok érvényesek. Mi azt szeretnénk, hogyha a szöveget úgy javítanák, hogy a az adatrögzítés ténye a VIS rendszerben 59 eh, hónapos eh, megjelenési mentességet is eh, jelenthetne egyben. Ezt lehetne úgy elérni, hogy a vízumra ráírják azt, hogy VIS, vagy pedig az új lenyomat felvételekor adnának egy igazolást. Emellett lehetővé kell tenni olyan szatellit központok kinyitását, olyan városokban, ahol nincsen konzulátus. Ezek egy közeli szolgáltatást nyújtanak, és csökkentik a költségeket, mert a konzulátusok gyakran nagyon messze vannak. Ehhez természetesen a szolgáltatóknak további eszközöket kell rendelkezésre bocsátaniuk, néha olyan helyeken, ahol nem olyan nagy a vízum kérelmek száma. E, ezzel megspórolják az utazás és egyéb költségeket a kérelmezők. A vízumkódex egyelőre ezt a lehetőséget, illetve az innen fakadó esetleges pluszköltségeket nem teszi elszámoltathatóvá. A jelenlegi 30 eurós határ ugyanis, mint költséghatár nem engedi meg, hogy ilyen központok, további központok nyíljanak 60, 30 euróban van limitálva a szolgáltatási költség. A szabály azonban nem fogalmaz világosan, hogy ez a 30 euró, ez magában foglalja az adót, vagy még az adó kirovása előtti összeg. Mi azt szeretnénk, hogyha ez még az adó hozzáadása előtti összeg lenne, mert ez is azt jelenteni, hogy stabil pénzügyi alapon tudnák a szolgáltatók a szolgáltatást nyújtani. Emellett elmondom, hogy emlékeztetem önöket, hogy 2008-ban szabták meg ezt az összeget, miközben egy csomó országban az infláció jelentősen megnövekedett. Növekedtek például az ingatlanbérelési költségek is a nagyvárosokban, ráadásul a mi személyzeti politikánk is arra épül, hogy motiváljuk jobb fizetésekkel a e, foglalkoztatottjainkat. E, a e, További szolgáltatásokat is nyújtunk a vízumkiadáson kívül, például a turizmus promóciója szerintünk a jelenlegi 30 eurós plafon felemelését érdemes lenne megfontolni annak érdekében, hogy a szolgáltatások minősége tovább javulhasson. Azzal fejezném be hozzászólásomat, hogy eh, biztosítom önöket, hogy a VFS mindent megtesz annak eh, érdekében, hogy a minőségi előírásokat teljesítse, legyenek ezek a minőségi előírások kormány által támasztott írott szabályok, vagy a kérelmezők által támasztott iratlan elvárások. Köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm én is, és most pedig Rozek úr következik, aki a vízummentes Európa koalíció képviselője. Köszönöm szépen, üdvözlöm a parlament jelenlévő képviselőit, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a meghívást és azt a lehetőséget, hogy részt vehettem eh, ebben a meghallgatásban, illetve a Vizum felül, felülvizsgálatát is üdvözlöm. Én a vízummentes koalíció képviselője vagyok. Először is el kell mondanom, hogy a javasolt változások a meglévő jogszabályban, beleértve azokat a megjegyzéseket, amelyeket Fajon asszony eh, tett, jó irányba mutatnak. Kicsit vitatnom kell, amit a korábbi felszólalók mondtak a kiszervezéssel kapcsolatosan. Mi úgy gondoljuk, hogy a kiszervezés nem alapvető megközelítés, hanem egyfajta vészmegoldás kell, hogy legyen. Olyan megoldásokra kell törekednünk, amely többletköltséget nem jelent a vízumkérelmezők számára. Az elmúlt négy évben egy bejelentési projektet is elindítottunk. Azok, akik elégedetlenek az elbírálás folyamatával, névtelen levelet küldhetnek, ebből már több tucatot kaptunk. Mindegyik nagyon szomorú és drámai történetet foglalt össze az újravizsgált jogszabályok mögött valós emberek állnak, valós kérelmezők és az ő személyes történetük. Az ő személyes történetük alapján három fő problémakör bontakozik ki a meglévő jogszabályokkal kapcsolatosan, és ezzel kapcsolatosan változtatásokat is javaslunk. Az első problémakör, amelyel a vízumkérelmezőknek szembe kell nézniük. Az, hogy nagyon rövid az érvényességi ideje a többszörös belépésre jogosító vízumoknak. Egy esetben valaki 34 napot kíván tölteni az országban, és erre jogosította fel a vízum, de végül is így csak egy belépésre jogosított a vízum erre az egy utazásra. Egy másik történetben egy ukrán aktivista aki szintén egy jogvédőcsoportnak dolgozik, három éves több belépésre jogosító vízumot igényelt, erre jogosult is volt, hiszen jó volt a vízum története, és jogszerűen használt ki két egyéves vízumot, végül egyéves vízumot kapott a rákövetkező esetben is, amivel nem is követte a kiadóhatóság a szakpolitikai ajánlást. A mi ajánlásunk az, hogy a visz nyilvántartásban létesítsenek egy rendszeres utazó kategóriát, ahogyan azt a bizottság javasolja, de azt is meg kell fontolni, hogy tíz éves vízumok bevezetésére tegyünk javaslatot. Ezt a vízum kategóriát az Egyesült Államok több éve sikerrel működteti. Semmi ok nincsen arra, hogy a vízumokat maximalizáljuk öt évben ezeknek az érvényességét. Egyébként a munkaterhet is csökkentené a konzulátusok a konzulok számára. A második problémakör vagy kihívás a, az kérelmezési eljárás nehézkes mi volt a. Nem a konzulal való beszélgetés a probléma, hanem hogy személyesen kell bevinni a konzulátusra vagy vízumközpontba a kérelmet, és van olyan, hogy két-három hónapig nincsen időpont a konzulátusnál, vagy hetekig a vízumközpontban. Megint idézni szeretnék az információgyűjtési projektünkből. Többet díj nélkül lehetetlen elindítani az eljárást, nem tudtam regisztrálni a konzulátusban, mondja a kérelmező. Mindig más magyarázatot adnak. A lengyel konzulátuson például azt mondták, hogy nem akarnak gyanús szolgáltatókat használni. Az ajánlásunk, hogy egyszerűsítsék az alkalma- a kérelmezési eljárást, és hogy interneten, online formában is lehessen kérelmet benyújtani. Ezt támogatjuk, ez a bizottsági ajánlás. De szeretnénk, hogyha a jogszabály, amely biztosítja ezt a lehetőséget, vagyis hogy közvetlenül a konzulátuson lehessen kérelmezni vízumot, ahogyan most a vízumkódex tartalmazza, mivel most ez a lehetőség Ukrajna esetében csak elméleti lehetőség, és a kérelmezőknek az kérelmező központba kell elmenniük, és ott kérelmezni a vízumot, ami többlet eh, díjfizetést is maga után van. Az utolsó kihívás amelyre fel szeretném hívni a figyelmet, az alátámasztó dokumentumoknak az esete. Túlságosan sok dokumentumot követelnek meg a konzulátusok a kérelmezőktől, a kérelmet alátámasztandó. Túlságosan sok magyarázatot kérnek a vízum célja szempontjából, megint idézek egy levélből, egy örmény szeméről van szó, aki önkéntes szolgálatot kívánt teljesíteni Németországban. Az illetőt arra kérték, hogy még további motivációs levelet nyújtson be németül, pedig nem is tud németül, és angolul volt, tehát úgy tervezte, hogy angolul fog dolgozni beosztásában. A bizottság is azt javasolja, hogy felülvizsgálja a benyújtandó dokumentumok körét, ezt támogatjuk, de arról gondoskodni kell, hogy ez a kizárólagos lista ne foglalja magába az összes lehetséges dokumentumot, amit csak kérhetnek a konzulátusok. Ukrajnában tavaly olyan tapasztalatunk volt, hogy amikor a listát közzétették, akkor minden lehetséges dokumentum szerepel rajta, amit valaha valakinek eszébe juthat bekérni. Az ukrán kérelmezők azért panaszkodnak, hogy a lengyel követségekkel most még több dokumentumot kérnek be az ugyanan elfogadott dokumentumlista alapján. És végső soron összefoglaló helyett inkább azt mondanám, hogy beszéljen helyettünk egy informátorunk. Ez egy nagyon drámai történet a tájékozódásunk során arról panaszkodott, hogy nem érti, miért vetik meg az ukránokat ennyire bűnözőnek, vagy potenciális illegális bevándorlónak tartják őket egy náci típusú eljárásban és abban reménykedik a szerző, hogy aki olvassa ezt a panaszt, és aki döntéshozó, szeretné, hogyha jobb és emberbarátabb világban élnénk. Sokszor arra gondolok, hogy ezt a nácizmusra vonatkozó részt nem kellett volna idéznem, talán ez túl erős ebben a körben, de mégis úgy döntöttem, hogy idézem, mert ez is mutatja, hogy mennyire kétségbeesettek lehetnek a kérelmezők, és mennyire rontja az Európai Unió képét az ő szemükben ez az igen gyenge hatékonyságú vízum gyakorlat. Köszönöm szépen a figyelmet, és amikor az új jogszabályról vitatkoznak, kérem ne feledjék, hogy valós emberekről, élő emberekről, kérelmezőkről szól ez az eljárás. Köszönöm szépen, Görgálész asszony, az Európai Uh, you will give the views of the... Az Európai Ifjúsági Fórum részéről tessék. Thank you for... Köszönöm szépen, és uh, köszönöm a lehetőséget, hogy uh, az Európai Ifjúsági Fórum is megjelenhetett itt, és elmondhatja a véleményét. Csak, ahogy, csak úgy, mint az előttem szóló kollega, aki a vízum kérelmezők szempontjából szólalt meg, én konkrétan a fiatal vízum kérelmezők szempontjából fogok megszólalni. Az Európai Ifjúsági Fórum, Európai Ifjúsági Szervezetek Fóruma és Platformja, száz tagszervezetünk van, és ezeknek komoly része olyan szervezet, amelyek ifjúsági munkát, ifjúsági rendezvényeket szerveznek, ez mobilitást feltételez, vagy az EU-n belül, vagy pedig az EU-ból e kívülről érkezve. Tehát a vízum rendszer az a szervezeteink munkáját ténylegesen érinti. És hogy egy kicsit körberajzoljam azt, amit mondani szeretnék, nyilván itt most a liberalizálás gazdasági hatásaiba nem fogok bocsátkozni, bár önök is tudják, hogy ebben a témában is van egy sor tanulmány. Igazándiból itt én a hosszabb távú hatásokról szeretnék beszélni, az ifjúsági csere utak és a fiatalok közti érintkezés hosszú távú hatásai. Uh, creates, creates mutual understanding and intercultural... Ezek jobban megértik egymást, a kulturális dialógus jobban megvalósul, és különösen most, amikor a radikalizáció veszélye fenyegeti a fiatalok egyes csoportjait, ez a fajta kulturális csere ez különösen hasznosnak tűnik. És megint csak, hogy még inkább kontextusba helyezzem ezt a témát, mindannyian hallunk a fiatalok körében magas munkanélküliségről Európában, és hát ez egy hosszú távú probléma, megint csak hosszú távú megoldásokat kell majd keresni erre, a fiatalok szabad mozgásának engedélyezése lehetővé tétele Európában és Európán kívül valójában hozzájárulhat ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát, mert például egy közelmúltbeli tanulmány azt mutatja, hogy az ifjúsági munkát és ilyen csere lehetőségeket kihasználó fiatalok olyan képességeket szereznek meg, amelyeket a munkáltatók nagyon is keresnek. Tehát ez adja talán a tágabb kontextusát annak, amiről itt most beszélek, és akkor most a vízumkódexre térnék át, illetve a bizottság javaslataira. De mielőtt ezt megteszem, általánosságban elmondom, hogy a javaslatot üdvözöljük. Ifjúsági szervezetek képviseletében elmondhatom, hogy ez a fiatalok mobilitásához hozzájárulhat Európában. Ugyanakkor mi többet szeretnénk. Néhány témát kiemeltem, amiről talán már volt is itt szó, de fontos ezekre visszatérni, mert azt szeretnénk, hogy a fiatalok a mobilitás előnyeit élvezhessék. Az első dolog a vízum és szolgáltatási díjak, tehát a vízum költsége. Itt eh, most azt szeretnénk, hogyha a vízum költségeket eh, a nem profitorientált szervezetek képviselői körében elengednék, és különösen a 35 éven aluli vízumkérelmezők számára engednék el ezeket. Azért 35 évet eh, határoznánk meg, mert ha a mai valóságot nézzük, akkor azt látjuk Európában, és talán szerte a világon is, hogy a 35 éves korig sok szempont alapján fiatalnak kell minősíteni az embereket, mert az önálló élet elkezdése az kitolódott, és ezt a tényt gyakorlatilag tükröznie kell a vízumpolitikának is. Kapunk olyan szervezetektől visszajelzéseket, amelyek fiatalokat hívnak meg, hogy a most létező kedvezményeket sem adják meg a fiatal vízumkérelmezőknek, e, tehát ezeket, ezeknek a végrehajtását jobban kellene monitorozni, és jobban kellene a végrehajtásra odafigyelni. Lépjünk tovább. Következő pont a e, bizonyítékok, a bizonyító erejű dokumentumok e, felhasználása. E, sok ilyen dokumentumot kérnek a konzulátusok, jó, hogy van róla lista. Láttunk olyan helyzeteket, amikor azzal utasítottak vissza vízunkérelmet, hogy egy nagyon hosszú listát adtak meg, hogy milyen dokumentumot nem adott be a kérelmező. Azt is látjuk, hogy különösen az afrikai kérelmezők vonatkozásában tőlük eh, a bizonyítékot kérnek arra vonatkozóan, hogy eh, házasok, ami számunkra diszkrimináció szagú, különösen az életkor alapján, mert eh, a fiatal résztvevők, akár már csak koruk alapján is nem valószínű, hogy házasok lennének, és aztán a házas státusz hiánya lesz az oka a vízum elutasításának. Tehát ez számunkra megint egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kellene koherens módon. Következő téma, kitágítva a problémakört, ugye mert említettem a koronalapú diszkrimináció problémáját, látjuk azt is, hogy megalapozatlanul utasítanak el vízum kérelmeket életkor alapján, vagy eh, a fiatalsághoz kötődő fiatalkorban természetes élettények alapján. Ez nyilván az alapvető jogok 21. cikkébe ütközhet, amikor a tagállamok ilyenre hivatkoznak, és azt a 21. cikket viszont tükröztetni kéne a többi EU jogszabályban is, hogy az, annak az előírásai érvényesüljenek. Aztán a közös eh, vízumközpontok, eh, itt is hallunk nevetséges történeteket, elvárják fiataloktól, hogy több száz kilométert utazzanak egy vízumkérelemért akár szállásköltségekkel is megterhelik őket, maguk a vízumok is rendkívül drágák a szegény országokban, és ezek a pluszköltségek gyakorlatilag lehetetlenné teszik a fiatalok számára, hogy a mobilitási programokban részt vegyenek. Tehát egy valamilyen központosított vízum beszerzési módszer, ilyen központok felállítása jó ötletnek tűnne és végezetül, bár van egy hosszú listánk a javaslatokról, ezeket majd később továbbítom önök felé, még egy dolgot említenék, ami kihat a szervezeteink működésére, ez a gyorsított eljárás. A gyorsított eljárás a nem profit orientált szervezetek rendezvényein résztvevő személyek vízumkérelmeik feldolgozására azt szeretnénk, hogyha konkrétan ezek a szervezetek, amelyeket itt felsoroltunk, említettünk, például oktatási tevékenységek, stb. Ezek vonatkozásában gyorsított lenne az eljárás, mert gyakran jelennek meg nagyszerű lehetőségek, oktatási vagy ifjúsági munka lehetőségek, és ezeket elveszítik, nem tudják megragadni a fiatalok azért, mert a vízum kérelem folyamata rendkívüli módon kitolódik. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Az előző kollega ugye a kérelmezők szempontjait ismertette, én annyit tennék ehhez hozzá, hogy a vízumkódex felülvizsgálatakor meg kell ragadni azt a lehetőséget, hogy odafigyeljünk külön a világ fiataljainak problémáira is, hogy el tudjanak utazni Európába, globális polgárokká válhassanak és hozzá tudjanak járulni az európai projekt. Thank you. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. De Bluszt úr következik most a turisztikai szektor perspektíváját világítja meg a számunkra. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Tisztelt parlamenti képviselők, mindenkit szeretettel köszöntök délután, és köszönöm, hogy megkaphattam a szót, mint harmadik felszólal, harmadik számú európai GDP-hez való hozzájáruló mi minőségünkben a turisztikai szektorban nem csak konkrét egyszerűsítő intézkedésekről beszélünk ma délután, elnök asszony. Mi forog itt valójában kockán? Az európai turisztikai szektor növekedéséről van szó jelesül. De mielőtt erre rátérnék a prezentációmban, röviden szeretném bemutatni a szervezetünket, amelynek nevében ma felszólalok. A NET az európai turisztikai magánszektor hálózatát jelenti. Hét nagy szereplőt csoportosítunk a turisztikai értékteremtő láncban, turisztikai ügynökségeket, taxivállalatokat, vidámparkokat, különböző látványosságok képviselői, természetesen az éttermeket, a vendéglátóipari egységeket, a különböző kempinghelyeket, és természetesen az utazási irodákat és utazás szervezőket is tömörítjük ebben a szervezetben. A kihívásunk, hölgyeim és uraim, ma délután a következő. Az európai turisztikai szektor az Európai Unió GDP-hez 10%-kal járul hozzá. A szektorunk több mint 10 millió munkahelyet biztosít Európában. A turisztikai szektor a harmadik legnagyobb gazdasági tevékenység Európában. És ennél is fontosabb az, hogy az utóbbi hat évben, amikor az európai kontinens soha nem látott gazdaság és pénzügyi válságon ment keresztül, a turisztikai szektor volt azon ritka gazdasági tevékenységek egyike, amely által sarat, és hadd hangsúlyozom ezt ki még egyszer, ez különösen azoknak a tagállamoknak volt nagyon fontos, amelyeket a legjobban sújtott ez a gazdaság és pénzügyi válság. Hogyha megnézzük azt, hogy ma hol állunk, ugye Európa még mindig a világ első számú turisztikai destinációja, de folyamatosan csökken a piaci részesedésünk. És hogyha megnézzük ezt a grafikát itt mögöttem, akkor azt látjuk, hogy Európa még mindig az első helyen van, de a világ többi régiója egyre inkább felfelé tör a piaci részesedésben, vagyis azt kell biztosítanunk, hogy nem zárjuk be kapuinkat olyan kulcsfontosságú piaci szegmensek előtt, amelyek a legnagyobb hozzájárulók e- ehhez a növekedéshez. Kínáról beszélek, Indiáról és Dél-Kelet-Ázsia számos más országáról, és Oroszországról is beszélek. Valószínűleg senkit nem fog meglepni, ha azt mondom, hogy ha a világban van egy olyan turisztikai destináció, ahol a vízum kérelmek procedúrája túlságosan bonyolult, akkor egyszerűen máshová fognak menni a fogyasztók, és az ügynökségek is más destinációkat fognak ajánlani. Ha ezzel kapcsolatban megnézzük a publikációkat, és itt egy, egy nemrégiben megjelent bizottsági tanulmányra is utalnék, akkor azt látjuk, hogy ugye a vízum kérelmezési eljárások egyszerűsítése több mint 25 milliárd többlet eurót jelentene Európában, mint bevételt, és 13-14 millió ö, látogatóval több érkezne hozzánk az ö, óceánon túlról. Természetesen ebben a kontextusban tártkarokkal fogadtuk a bizottság vízum egyszerűsítő javaslatcsomagját. És itt nem csak a turisztikai szektor üdvözölte melegen ezt a javaslatot, hanem a szakszervezetek is, mivel a szakszervezetek is egyre inkább érzékelik azt, hogy a vízum csomag a turisztikai szektorban munkahelyeket teremt és valamennyi tagállamnak és valamennyi kormánynak az a félja, célja, hogy munkahelyeket teremtsen, foglalkoztatás növelje. Mit várunk ettől a vízumcsomagtól? Nos, a legfontosabb prioritásaink, kedves képviselők, abban állnak, hogy a vízum eljárás világos, legyen egyszerű, legyen hozzáférhető, legyen és ö, olcsó is, mind azok számára, akik ebben az iparágban dolgoznak, mind mások számára, és itt különösen a tengeri szektorban dolgozókat, a tengerészeket szeretném kiemelni. Szeretnénk a szabályosan beutazó, többször beutazó kérelmek egyszerűsítését, az egészségügyi biztosítások folyamatának a leegyszerűsítését és más folyamatok leegyszerűsítését is, hiszen ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy a vízum eljárások egyszerűsítjenek. Meghallgattam az előadó bevezető szavait, önt mindenképpen támogatjuk, biztosíthatom a szektor támogatásáról önt, asszonyom, hiszen nagyon fontos javaslatokat, tehát ezeket jónak tartjuk. Most engedjék meg, hogy ezt a javaslatot áttekintsem. Először is a regular traveler definíciójáról van szó, a szabályos utazó definíciójáról. A rendszeres utazó Nos, szeretnénk a többszöri belépésre jogosító vízum procedúrát leegyszerűsíteni, most ez túlságosan korlátos, véleményünk szerint. Azt szeretnénk, hogy ez a folyamat nak a haszonélvezői minden, minden olyan ember legyen, aki a múltban már kapott egy ilyen MEV-t, egy ilyen több alkalmas belépésre jogosító vízumot tehát a határba ők kerüljenek bele. Ezen kívül a, um, azt gondoljuk, hogy a consular coverage koncepciót ki kell terjeszteni. Nagyon fontos, hogy itt ne csak a tagállami illetékes hatósághoz lehessen fordulni, de hogyha nincs tagállami konzulátus, vagy több mint 500 kilométerre található ez a konzulátus, akkor nagyon fontos a rugalmasság, egy más tagállam konzulátusán is belehessen nyújtani ezt a kéremet. Egy, még egy nagyon fontos aspektus, és talán ezt egy kis szegmens, szektor szegmens témának tekintenék önök, de ez nem így van, mivel ez az egyik legnagyobb piaci szegmens, és a leggyorsabban növekvő szegmens ez a sétahajó szektor. Itt nagyon sok tengerészről van szó harmadik országból, és ezeknek a tengerészeknek öm, kell Schengeni vízum, hogy lehetővé váljon a számokra az, hogy ö, szezonális munkát végezhessenek a hajókon. Külön ö, figyelmet érdemel ez a csoport, fontos az, hogy hogy az út, a, az, a látogatás előtt 12 hónappal elindulhasson ez a vízum kérelmezési folyamat, és egy több alkalmas belépésegősítő vízumot is kaphassanak, illetve regular traveler kategóriát kaphassanak hogyha több, hogyha több vízumra van szükségük egy szezon alatt. Itt már nagyon technik, technikai részletekben merülnénk bele, de kérem, tudjanak róla, hogy a munkájuk során folyamatosan ellenőrzik a tengerészeket, megnézik, hogy mikor szállnak fel a hajóra, mikor szállnak le a fedélzetről munkájuk végeztével, tehát ezt is vegyék figyelembe. Előadóasszony nagy örömmel teszünk javaslatokat is, még a, az igazoló okmányok tekintetében, különösen a szállásolásra elegendő pénzügyi háttér kapcsán, és módosításokkal is élünk, majd külön figyelemmel kell élnünk a Schengeni weboldal tekintetében, nem mindenki érti az angol nyelvet, és meg kell adni a linkeket, a különböző, a hivatkozásokat a különböző tagállami konzulátusok címeit tekintet, tekintetében is. Elnök asszony, köszönöm szépen a figyelmet. Még egy zárszavam lenne. Szeretnénk kihangsúlyozni, és itt ismétlem magamat. Ez egy tisztán gazdasági kérdés. Tehát itt nem csak adminisztratív kérdésekről van szó, hanem gazdasági kérdésről. Köszönöm szépen. Három felszólalónk van, Diber asszony, Gárkov úr és Goldebet úr. Ha nem gond, akkor maradjon, kérem a helyén, az emberi jogvédő európai szervezettől jött, az és e vízumokról fog beszélni. Itt vagyok, elnök. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én az emberi eh, jogvédőket eh, képviselem. 20 eh, év alatt 29 ezernél is több személy halt meg az európai határokon. Az idén éveleje óta a földközi tengeren 2000-en. Ez egy dráma, amelyet az euró, a tagállamok is valamilyen módon kezelni próbálnak, majd június 25-én és 26-án. Az utolsó számadatok szerint 105 eh, ezer embert érint ez a helyzet. 2014-ben 219 ezer ember érkezett. Mégis néhány politikai eh, felelős eh, személy az invázióról hadovál, és azt mondják, hogy exponenciális a növekedés, miközben a matematika ezt eh, nem támasztja alá. Ez eh, a hisztériakeltés valójában arra eh, irányul, hogy ne lehessen tisztán látni, hogy mi történik a földközi tengeren, illetve az EU külső határain, holott ez valójában élet-halál kérdés. Az EU intézményei nem akar nem, a, nem, nem úgy tűnik, mintha nem akarnának abszolút prioritást adni az életek megvédésének, sőt, igazándiból éppen a biztonsági intézkedéseket akarják megerősíteni. Erről szól a Frontex missziójának megerősítése. Ezt az ENSZ, illetve bizonyos észak-afrikai országok kritizálják ezt a hozzáállást. Ebben a kontextusban fogok én most a humanitárius vízumról beszélni. A vízum kódexsel kapcsolatos bizonyítás, bizottsági előterjesztés az alapvetően technikai jellegű, például megbízhatóbbá kell tenni a vízumot, ellenőrizhetőbbé kell tenni a vízum kiadását a harmadik országból érkezők számára. Tudjuk azonban azt is, hogy az Európai Bizottság intelligens határokat létrehozásáról beszél. Ugyanakkor azok a százezrek, akik európai védelemre e, tartanak igényt, jelenleg veszélyes e, módon kell, hogy Európába jöjjenek, mert nem kaphatnak vízumot. 2015. március 31-én Kuwaitban az EU és tagállamai 1,1 milliárd dollár értékű felajánlás, euró értékű felajánlást tettek Szíria megsegítésére. Ez a háromszorosa a tavalyi eh, hozzájárulásnak. Ez jó dolog, de nem így fogjuk megmenteni a szíriai menekülteket, és nem így fogjuk őket segíteni tudni abban, hogy egy normális életet építsenek fel akár számüzetésben is. E, valójában itt a humanitárius vízumokról kell beszélni, amelyet egy nagykövetségen vagy konzulátuson lehetne beszerezni, e, és erre nem terjed ki az EU e, vízumkódexe, mert a tagállamok önállóan döntenek azok esetében, akik Európában keresnek védelmet. Sajnos a tagállamok mégsem használják ezt a lehetőséget. Malmström biztos 2013. decemberében a Földközi Tengeri Task Force kod bízott meg a dolgok megvizsgálásával, miközben a tagállamok továbbra is inkább a határok megerősítésével foglalkoznak. A belügyi és igazságügyi tanácsi döntés hiánya a menekültek elosztásáról már a szóhasználat is furcsa, mutatja, hogy miről is van szó. Renzi úr pedig B-tervről beszél és ahelyett, hogy szolidaritás és konvergencia jellemezni Európát, egyre inkább abban konkurálnak a tagállamok, hogy a lehető legkevesebb embert fogadják be, a lehető legre, legrepresszívebb módon. Ez azt mutatja, hogy teljesen hiteltelen az a az üzenet, amit küldünk, miközben tegnap alakult egy parlamenti csoport, amely a ne jöjjetek zászlót tűzte ki. 2014. szeptemberében egy tanulmány itt az Európai Parlament azt mutatta, hogy ez a formula igen kevéssé Eh, használt, már mint a humanitárius vízum. Eh, jelenleg eh, Németországban, Belgiumban, Franciaországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban, Luxemburgban, Lengyelországban és Nagy-Britanniában létezik egyfajta hosszú távú humanitárius vízum, ugyanakkor a kiadás módja az nem ugyanaz. A Franciaország például 2010-ben az iraki keresztények számára tette ezt lehetővé, mások pedig a betegek számára teszik ezt leginkább lehetővé. Vannak, Finn, vannak országok, Finnország, Olaszország, Málta és Portugália, amelyek rövid távú humanitárius Schengeni vízumot adnak ki, illetve a kettő kombinációját tudja kiadni Ausztria, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország és Hollandia tehát nem harmonizált és nagyon sokszínű módon összesen 16 EU tagállam tud kiadni ilyen ország, ilyen vízumot a e, konzuli döntések kölcsönös elismerése és a Schengeni e, zónán belül a menekültek szabad mozgása az, amire nekünk szükségünk van. E, sajnálatos módon nem egyformák az esélyek arra, hogy valaki vízumot kapjon. A a humanitárius vízum általában csak az adott ország, a kiadó országban engedélyez mozgást, nem teszi például lehetővé, hogy az ilyen módon befogadott ember egy másik tagállamban szer, csatlakozzon, vagy menjen egy olyan közösségbe, amely, amely őt képes befogadni. Tehát a tagállamok döntésének kölcsönös elismerése szükséges. Látjuk azt, hogy más és más követelmények vannak, ami előtt kiadják a vízumokat. Talán a kódex felülvizsgálata abban is meg kellene, hogy nyilvánuljon, hogy közös normatívákat határoz meg az Európai Unió, például az ilyen vízumok kiadásának indoka, valamint a kibocsátás módja, tehát az, hogy gyors és formalitásokat nélkülöző az, amiben az Európai Bizottságnak előre kéne lépnie. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Gálkov úr, az EULIZA ügyvezető igazgatója a vízuminformációs rendszerről tart egy rövid expozíciót, a szó tessék ha működik a mikrofonja. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you for the opportunity. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megjelenhettem ma ebben a vitában. Ennek oka is van, a vízuminformációs rendszer működésének kezdete óta alapvető eszköze lett a közös vízumpolitika végrehajtásának, kiegészítve a tagállamok erőforrásai, erőfeszítéseit. Biztonságos, megbízható és gyors ellenőrzési lehetőséget tesz lehetővé a harmadik országbeli állampolgárok megbízhatóságával kapcsolatosan javítja a konzulátusok munkáját információcserje révén, és ez csökkenti az úgynevezett vízum shopping, vagyis a e, vízumok e, család megszerzésének a lehetőségét, ez hozzájárul Európa biztonságának javításához, tiszteletben téve az adat, tiszteletben tartva az adatvédelmi elvárásokat és a jogalapban megfogalmazott előírásokat. Az ügynökség elismeri a vízuminformációs rendszer fontosságát a jelenben és a jövőben a vízuminformációs rendszer az elmúlt két évben különböző projekteket hajtott végre, hogy megfeleljen a jövőbeli kihívásoknak is. Ha már a vízuminformációs rendszerről beszélünk, meg kell említenem, hogy ebben az időszakban megnégyszereződött a kapacitása a 2011-es kezdetek óta. A biometrikus rendszer, ami egyébként egy nagyon fontos eszköz a konzulátusok számára, a vízumkérelmek feldolgozásában, ennek a kapacitása meg hatszorozódott. Ezen eredmények nyomán azt mondhatom, hogy a vízuminformációs rendszer a biometrikus rendszerrel együtt képes arra, hogy a tagállamok igényének megfeleljen. Folyamatban van ennek a rendszernek a kiterjesztése globálisan, és a rendszer készen áll arra, hogy a kiterjesztés után is megfeleljen a kívánalmaknak. Ennek az első bizonyítéka, amit már jövő héten lehet tapasztalni, hogy a 17-es régióra, ami Ukrajnát is tartalmazza, a kiterjesztésre kerül a rendszer. Az ügynökség nem számít fennakadásra a kiterjesztésben, az eddigiekben sem voltak fennakadások és ugyanerre számítunk a többi régió esetében is. Az utolsóra majd év végén kerül sor, november környékén. Meghallgattam az előző felszólalásokat, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy nagy igény van arra, hogy tovább javuljon az utasok szemében és a harmadik országbeli állampolgárok nevében, szemében a vízum eljárás folyamata, hogy intelligensen és hatékonyan ki tudjuk használni a víztechnológiát, illetve más technológiai elemeket. Ebben az értelemben az Euroliza ezeket az erőfeszítéseket támogatja, eszközökkel, a gyakorlati végrehajtás támogatásával, és az új elemek beélesztésével. Thank you. Thank Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, hogy eh, ilyen rövidre fogta az előadását. Utolsó előadónk eh, Stefano Goldebeck, aki a tagállami hatóságok szempontjából fog beszámolni a biztonsági kérdésekről. Goldebeck úr, öné a szó. Good afternoon. I'm Chief Commissioner Stefan Hertbeke. Köszönöm szépen. Stefan Hertkév vagyok. Én a Brüsszeli Nemzeti Repülőtér ellenőrzési osztálynak vezetője vagyok. Szeretnék a saját szempontomból beszélni. Valaki, akinek használnia kell az említett rendszereket, a vízrendszerről beszélek, a jelenleg kialakított szabályok és jogrend alapján. Az alapvető kérdésekre szeretnék választ keresni, amelyek a meghívó levelemben is szerepeltek. Az első kérdés, hogy milyen problémák merülnek fel a vízumkódexel kapcsolatosan a jelenlegi végrehajtás szerint. Azt kell mondanom, hogy a vízrendszer, amelyet bevezettek, nagyon jó rendszer. A határon azt látjuk, látjuk, hogy a vízumokkal való csalás lehetősége legalábbis a brüsszeli reptéren a nullára esett vissza. Az egyik legfontosabb biztonsági kérdés, vagyis az, hogy egy vízum vagy más dokumentum valóban eredeti-e és rendben van-e, ennek a folyamata nagyon is könnyűvé vált. Ami a hátrány ennek a rendszernek, az, hogy az új lenyomat levétel hosszabb időt vesz igénybe, meghosszabbodtak a sorok a repülőtéren, és ha ezt a rendszert kiterjesztik, akkor arról nem szabad megfeledkezni, hogy mostantól 2035-ig, 20 éven belül akár megkétszereződhet a repülőtereken átutazó személyek száma, ezt tehát szem előtt kell tartani, hogy bővülése van szükség, létszám bővítése elsősorban az ellenőrzésekben. Aztán van egy másik probléma, amit tapasztalunk a repülőtéren, az, hogy egy Schengeni térség létezik, de nem minden szabály azonos a különböző országokban ezen belül ha valaki egy harmadik országból vízummal kell, hogy rendelkezzen egy ország szempontjából, egy másiktól nem feltétlenül, egy másikban nem feltétlenül követelik ezt meg. És ez sok problémához vezet. Ha a repülőgép célállomása A repülőtér, és ott nem kell Schengeni vízum ebben az országban, és véletlenül eltérítik egy másik repülőtérre, lehet, hogy ott megtagadják az illetőnek a belépést, mert ott szükség van a vízum felmutatására. A mi javaslatunk az, hogy legyen teljes a harmonizáció a vízumkódex tekintetében az európai térség minden országa részéről. Now, if we have a good visa, a good document, uh... Van most egy nagyon jó dokumentumunk, és van nagyon sok belépési feltétel, amit ellenőriznünk kell. Az egyik feltétel, hogy a Schengeni térségben eh, mennyi ideig tartózkodik eh, szándéka szerint az illető. Ami azt jelenti, hogy eh, az útlevélben ellenőriznünk kell minden belépés-kilépés időpontját, ez nagyon ideigényes feladat. Visszatérek a korábbi meg jegyzésemhez, hogyha meghosszabbítják a vízumokat, például 90 napos tartózkodásra jogosító vízummal találkozunk 180 napon belül, és van még 20 pecsét is az útlevélben, amit ellenőriznünk kell. Ez sok időt vesz igénybe, és ezért sorok alakulnak a repülőtéren, és ennek gazdasági kihatása is van. Aztán az utazás céljának ellenőrzése is problémát vet fel. A brüsszeli repülőtéren nagyon magas a megtagadások száma, éppen a nem jól megadott utazási cél miatt. A vízumkiadás gyakorlata nem helyes, hogyha valakit mégis vissza kell küldeni a határól, ha azt látjuk, hogy az utazás célja nem helytálló. Ez az utas számára is nagyon hátrányos, sem az utazási társaságok számára, akinek saját költségen haza kell térítenie az illetőt, és a turizmus számára is nagyon hátrányos. Azt is látjuk, hogy nagy különbségek adódnak a különböző országok között. A brüsszeli repülőtéren a határon visszafordított személyek esetében akár 60%-os is lehet azoknak a mértéke, akiket a, az utazási cél miatt fordítottak vissza, hogy miért, nem tudjuk. Egyeztettünk más országbeli kollégáinkkal, ebből az derül ki, hogy más módszerekkel dolgoznak, mint mi itt Brüsszelben. A másik tényező, hogy mivel Belgium kis ország, a legtöbb határőr több nyelven beszél, 3-4-5 nyelven is akár, és így sokkal könnyebb kérdéseket feltenni. Nem ugyanez a helyzet más országokban, ez is oka lehet ennek a különbségnek in Europe, we have to find a solution to this problem. De ha integrált rendszert akarunk Európában, akkor erre a problémára a megoldást kell találnunk, információcsere. Ezzel kapcsolatosan az derült ki, hogy a VISZ rendszeren belül, ha valaki az első vonalbeli ellenőrzésben dolgozik, akkor a VISZ rendszer információját arra korlát korlátozza, amit a vízumon kinyomtattak. De sok esetben plusz információk is rendelkezésre állnak, és most visszatérek az utazás céljának problématikájára. Pontosan ez az a plusz információ, aminek ott kellene lennie, legtöbb esetben ez nem szerepel sem a rendszerben, sem a vízumon, és lehet, hogy ha erre megoldást találnánk, akkor az előző probléma is automatikusan megoldódna. Now, changing the visa system. Um, A vízumrendszer módosításának milyen hatása lenne az uh, a biztonságra és a határellenőrzésre. Hatása lenne, uh, de fontos, hogy maga a rendszer következetes és jó legyen és harmonizált, uh, akkor nem lesz közvetlen negatív hatása a határellenőrzésre. Ami a jelentéstevő ajánlásait illeti, ami az alátámasztó dokumentumokat illeti, mi azt támogatjuk, hogy a szállásra vonatkozó dokumentumot már ne kelljen bemutatni. Most, ha valaki megjelenik egy hotelfoglalással a repülőtéren, lehet, hogyha túljut az ellenőrzési ponton, két perc múlva törli a foglalást, úgyhogy ez igazából nem ad sokat hozzá a biztonsághoz és az ellenőrzéshez. A vízum megtagadással szembeni fellebezéssel kapcsolatosan sok mindent nem tudok mondani. Ez elsősorban a konzulátusokon folyik ez a munka. De ha volna arra lehetőség, hogy a határon hozott döntések ellen jogorvoslatot keresenek az utazók, akkor nagyon el kell azon gondolkodnunk, hogy ez hogyan működhetne, hiszen a határellenőrzés folyamatát nagyban befolyásolná egy ilyen döntés. Ami a biztonsági és migrációs kockázatokat illeti, az hogy a belépési feltételeket ellenőrizni kell, lelassíthatja a belépés folyamatát a bélyegzők ellenőrzése miatt, de a legnagyobb kihívás a belső határokon való túljutás. Ha például valaki belga vagy francia vízumot kér, akkor tudnunk kell, hogy előfordulhat, hogyha valakinek A országban nem kell vízum, akkor innentől kezdve a Schengeni térségben odautazik, ahova szeretne. A határok megszüntetése nagyon szép gondolat, de a gyakorlatban az ellenőrzést megnehezíti. Az érvényesség meghosszabbítása visszaéléseket is lehetővé tehet, hiszen minél hosszabb az érvényesség egy vízumnak, annál nagyobb a lehetőség, hogy valahova máshova utazon az élető Európában ezzel a vízummal. Az, hogy a hatályt bővíteni vagy szűkíteni kellene ezen megfontolások alapján, ezzel kapcsolatosan csak azt mondhatom, hogy ez nem a viszre vagy a sziszre korlátozódik, hanem nagyon sok elemet kell figyelembe venni, még mielőtt ezzel kapcsolatosan döntést hozzunk. Köszönöm szépen, köszönöm, így az elnök. Köszönöm Gurdeberg úrnak, és köszönöm valamennyi többi felszólalónknak is. Nagyon érdekes véleményeket hallhatunk meg, ezután most következik a kérdések köre. A lett elnökség és a bizottság fogja ezután megkapni a szót. Először bekerülnek adom meg a szót az EPP részéről árnyék előadóként. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm mindenkinek, akik részt vesznek ezen a nagyon magas színvonalú meghallgatáson. Szerintem ez egy minőségi kérdés, és nagyon fontos döntés, amiről beszélünk. Először is Szeretném elmondani, hogy az előadó nem régiben vette át ezt a dossziét, és szerintem nagyon komoly színvonalas munkát végzett, és Benisú úrnak is szeretnék gratulálni ehhez a teljesítményhez a víz kapcsán, ugye az isztambuli események elevenen élnek az emlékezetemben, nagyon jól szerepeltünk, nagyon humánusan és barátságosan sikerült elmondani az üzenetünket, és úgy látszik, hogy egyértelmű az, hogy csak a konzul, konzulátus adhat ki vízumokat, ez a szervezet nem is a világosan tetszik. Dézsége úrhoz, illetve Jéger úrhoz lenne egy kérdésem. Tisztelt konzul úr, először is köszönöm azt, hogy elsősorban a biztonsági aspektusra fókuszált, ez nagyon egyértelmű volt az előadásából, és ebben az összefüggésben ö, szeretném kétségeimet kifejezni a tekintetben, hogy valamennyi humanitárius vízummal kapcsolatos kérdések állítólag nem tartoznának ebbe a kérdéskörbe. A vízumkódexnek vannak olyan elemei, amelyek egyértelműen Elsősorban a rövid távú, a turisztikai és üzleti utakra vonatkozó vízumot ö, ö, érintik. Másrészt viszont tudjuk azt, hogy a humanitárius perspektívát is figyelembe kell venni, de nem ebben a dossziéban. Nos, ezt szeretném tisztázni. Ezt nem igazán értem, ezt a gondolatmenetet. Aztán a másik kérdésem ahhoz az emberhez irányul, akinek nagyon fontos hosszú távú tapasztalatai vannak a humanitárius vízum területén. Önnek mi a véleménye? Itt ugye nem rögtön a menedékkérelem területére tévedünk? Ez egy nagy kérdőjel bennem. És a harmadik kérdésem pedig Gudebeg úrhoz irányul köszönöm, hogy utolsó pillanatban is sikerült önt meghívnunk, illetve utolsó pillanatban is késznek mutatkozott arra, hogy eljöjjön. Önök azok, akik végső soron ezt a felelősséget viselik a mindennapi munkájuk során, önök azok, akik saját bőrükön tapasztalják ezeket a, ezeket a szabályokat és ezeknek a kihatásait. Önfelé a konkrét kérdésem a következő. Ugye van egy új a 33-as cikkben van egy új vízumforma, mégpedig a rövidtávú turisztikai célokkal kapcsolatos vízumról van szó, 15 napos időtartamra, és csak a kiállított tagállamra vonatkozna ez a vízum, de sem konzulátusról nem beszélünk, sem pedig kihelyezett ügynökségről, hanem a határon lehetne megkapni ezt a vízumot. Ön hogy látja ezt, ez a kérdésem? Gyakorlati szempontból ön mit gondol erről a javaslatról, hiszen a határőri a határon tartózkodó személyek, ezek a tisztviselők azok, akik egy pillanat alatt kell, hogy meghozzák ezt a döntést, például akkor erről a 15 napos vízumról, nem pedig a, a, mint a konzulátuson, hogy több nap is a döntésre rendelkezésre állhat, tehát nem tudom, hogy mennyiben hátráltatná ez a folyamatokat a határon, mekkora sorok alakulnának ki, hogyha ezt valóban megvalósítanánk. Köszönöm szépen a válaszaikat előre is. Köszönöm. Töpressz úr, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. és köszönöm és gratulálok a ma felszólaló szakértőknek, jó magam is. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, konkrét javaslatokat is hallhattunk, amelyeket nem szeretnék kommentálni, de, de Jéger úrnak szeretnék válaszolni. Ugye azt mondta, hogy itt van egy ilyen ingyenesség, és esetleg káros kihatás is lehetnek ennek, illetve azt is elmondta, hogy az automatizmus, a a turisztikai vízumban nem lenne megfelelő. Nos, ezen kívül felmerült még a humanitárius vízum kérdése. Én ezt az elképzelést támogatom, de emlékszem arra, hogy erről már beszéltünk a bizottság képviselőnek a jelenlétében is, és ő azt mondta, hogy ez nem a vízum kódex területére tartozik a humanitárius vízum kérdése. Tehát most a mai szoban forgó témába ez általában nem tartozik bele. A kérdés az, hogy milyen érveket tudnánk támasztani amellé, hogy ezt mégis belevegyük a hatályba. Már nem emlékszem a kérdés feltevő nevét, aki ezt felvetette. Én nem hiszem, hogy ez ide tartozik. A harmadik kérdés eh, Gerdebek eh, ha jól értem, Getback urat, nos, számos vízum tulajdonossal az történik, hogy megérkezik a szabályos vízumával a repülőtérre, de mégsem kap be, belépési engedélyt, és ön azt mondta, hogy Zaventemben 60%-a ezeknek az embereknek e, ezeknek az áll a hátterében, hogy más hely repülőtérre érkeztek. Hogyha erről többet tudna mondani, azt nagyra értékelném, és nem tudom, hogy jól értettem-e önt az, hogy ö, hogy ez a vízben is szerepel, ez az indok, hogy megváltozott a, a hely, tehát hogy áttették az adott szemét máshová. Ö, ugye itt a vízum kiadása és a belépési engedély között feszül egy diszkrepancia. And uh, Mr. Bonny, you have... Bonny úr, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a meghallgatást is, és köszönöm ezeket a prezentációkat. Először is az első kérdésem Dehager úrhoz irányul. A bizottság most úgy döntött, hogy lesz egy automatikus vízumkiadási forma, az úgynevezett VIS Registered Travelers rendszer keretében, hogyha nincs ezekkel az emberekkel probléma. A kérdésem az, hogy ön szerint fontos azt a lehetőséget megtartani a konzulátusoknál, hogy behívják, beidézzék ezeket a kérelmezőket, hogyha a körülmények egy ilyenfajta személyes megjelenés megkívánnak. A második kérdésem Garkov úrhoz. Kérem, tájékoztasson minket a a víza információs rendszer kivezetéséről részletesebben. Mikor véglegesítik ezt a folyamatot, van-e ezzel probléma, és ha igen, milyen problémák vannak? És az utolsó kérdésem egy általános jellegű kérdés. A vízum kódexel kapcsolatos eszmecserék során a tanácsban az elnökség azt javasolta, hogy legyen egy új cikk a, díj, a díjak tekintetében, az az eredeti javaslatban nem szerepel, és az új javaslat lehetővé tenné a bizottságnak egy komitológiai eljárás keretében, hogy szabályozza a díjazás mértékét az úgynevezett adminisztratív költségek figyelembevételével. Ön mit gondol erről a javaslatról? Ön úgy gondolja, hogy ez a vízumkérelmező érdekeit támogatja-e, vagy e- az érdekeiben áll-e, és az üzleti utak és a turisztika akad, elé nem gördít ez inkább akadályokat. Most pedig Stevens asszony következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm. Kedves kollégák, elnök asszony. Néhány szót szeretnék szólni a humanitárius vízumokról jogi szempontból, hiszen jogász vagyok, természetesen ezzel foglalkozom. A jelenlegi vízumkódex ilyenfajta vízumok kiállítását nem teszi lehetővé. Árnyék előadóként azt gondolom, hogy itt egy 90 napos szándékos tartózkodásról van szó, de a menedék kérők esetében ez nem állja meg a helyét, ez a körülmény, hiszen ők tovább szándékoznak maradni. Ezt ö, módosíthatjuk ezeket a feltételeket, de a Schengeni rendszer üzleti és turisztikai célokra van konstruálva, tehát ez egy szürke zóna lenne, hogyha a menedékkérelem területére is áttévednénk, és ez egy precedens nélküli határnyitást is jelentene. Jelen pillanatban ez egy tagállami előjog, de lehet, hogy általánosodna idővel, és ez azt jelenti, hogy az európai bíróságok megmondhatnák a az Európai Bíróság megmondaná a tagállamoknak, hogy mi, hogyan járjanak el a Dublini szabályozásban, már látjuk ezt a tendenciát, hogy a tagállamoknak nincs olyan lehetőségük, hogy hogy továbbítsák az embereket, a menekültkérőket más országokba. Tehát gondoljuk ezt végig, hogyha egy olyan vízum eljárásról lenne szó, hogy, hogy a vízumot mindenkinek megadjuk a konzulátusokon, vagy azon kívül, akinek, aki menekültnek tűnik, akkor kérem a kollégákat arra, hogy a Schengeni határkódexet és a vízumkódexet figyelmesen olvassák el, és ezt, ezt a kérdést beszéljük meg tovább. A szír határon voltam nemrégiben, és a Jordán menekült táborba is ellátogattam amely szíri, a szíriaiaknak van létrehozva Zatáriban. Én szerintem ezek az emberek kivétel nélkül holnap már ott állnának kigyózó sorban a, a konzulátus vagy más hely előtt, és szerintem önök is ugyanígy tennének a helyükben, hogy egy ilyen vízumot megkapjanak. És az egyes tagállamoknak milyen biztons, mi, mit, mi történne biztonsági szempontból, hogyha nem a jelenlegi rendszer szerint járnánk el. Ezen kívül hogyan lehetne azt biztosítani, hogy hogy a 90 napos tartózkodási engedélyt valóban betartják, ezt a korlátot, vagy a 180 napot, ezt hogyan lehet ellenőrizni? A vízumkódex hatájának a kiterjesztésével, tehát aggájaim vannak, hogy a menedékkérőkre is kiterjesztjük, szerintem a konzulátusok munkáját és a költségeket is óriási módon megemelni ez. És hogyha kiterjesztenénk ennek a kódexnek a hatáját a humanitárius vízumokra, akkor az a kérdés, hogy a jelenlegi menekültügyi törvényeket, ez mennyire befolyásolna vagy ásná alá Ugye vannak olyan országok, ahol, amelyek óriási menekült nyomás alatt állnak, és hogyan lehetne azt megakadályozni, hogy ezek az emberek ezzel a vízummal máshová is ellátogassanak más tagállamokba? Ugye ezen a héten is látunk erre példát. azt hiszem, hogy itt magukon a konzulátusokon lenne óriási nyomás. Vagyis a kérdésem az, hogy a humanitárius vízumok az önök elképzelése szerint adminisztratíve hogyan nézének ki, hogyan lehetne ezeket egyáltalán kezelni? Kérem, ezen gondolkozzanak el. Köszönöm. E, ha mindenki sokáig beszél, akkor nem lesz idő a válaszadásra. Először megadom a szót főkonzul úrnak, Dezseger úrnak. Köszönöm. E, sok kérdést, vagy jó pár kérdést kaptam leginkább a humanitárius vízum kérdéséről. Én úgy gondolom jogilag, hogy a humanitárius víza, vízum az igazándiból nem tartozik a vízumkódex kérdéskörébe, mert azok rövid távú tartózkodási vízumok. 180 napos vagy 90 napos. A vízum lejárása előtt távoznia kell annak, aki a vízumot kapta. Ez benne van a vízum kódexben, hogyha valaki egy hosszabb távú tartózkodásra akar vízumot kapni, egy olyan személy, aki a Schengeni övezeten belül hosszabb ideig akar tartózkodni, akkor az már nem egy rövidtávú vízum, hanem egy hosszú tartózkodású vízum, Ehm, és ebben az esetben a nemzeti jog alkalmazandó. Tehát nem kellene összekeverni ezeket a dolgokat. Nekem semmi problémám nincs a humanitárius vízummal, de az más kérdés. Ami pedig a konzulátusokra gyakorolt hatást, következményeket illeti, el tudok képzelni egy olyan konzulátust mondjuk Törökországban, egy Schengeni konzulátust, amely attól a pillanattól fogva, hogy elterjed az a hír, hogy akár igazolás nélkül a Schengeni konzulátus, útlevél nélkül is akár, gyakorlatilag minden igazolás nélkül vízumokat kell, kezd kiadni ahhoz, hogy valaki a Schengeni e, térségbe beutazhasson, mert ugye ez lenne a cél, e, mert ugye ott lehet majd menedéket kérni. Hát el tudom képzelni, hogy milyen sok személy kísérelné meg azt, hogy a konzulátuson ilyet beszerezze. Nyilvánvalóan nem tudnák beszerezni annyian, mert a konzulátus nem bírna kezelni az igényeket. És azt is el tudom képzelni, hogy eh, milyen eh, korrupció eh, kezdődne el akkor. Több százezer kérelem érkezne be gyakorlatilag, <clears throat> és minimális ellenőrzés, mert Eh, ezek a személyek, eh, akik eh, kérnek ilyen vízumot, közvetlenül vagy közvetve megkapják majd a menedékjogot, azok között lehetnek olyan személyek is, akik kevésbé tiszteletre méltó okokból akarnak az Európai Unióba belépni. És azokkal mit lehet tenni? Ráadásul hogyan lehet kezelni ezt a sok kérelmet ilyen rövid idő alatt? Tehát én azt gondolom, hogy kialakulna egy olyan helyzet, amely például jelenleg a spanyol enklávékat jellemzi Marokkóban, el tudom képzelni. De hogyha mi ilyen vízumot akarunk bevezetni, akkor egy hatástanulmányt kellene csinálni, különben nem komoly az egész. Ennyit akkor a humanitárius vízumról. Aztán beszéltünk még arról, hogy az ingyenességnek van egy pervers hatása, mert az az eh, ingyenesség az bizonyos vízumkérési módhoz kötődik. Például, ha valaki mondjuk eh, egy nem kormányközi szervezet, nem kormányzati szervezet eh, kongresszusán akar részt venni, akkor úgymond jogosult az ingyenességre. De ha ez a személy több belépéses vízumot kap, ami hosszabb ideig érvényes, akkor gyakorlatilag ugye felmerül a kérdés, hogy ingyen kapja meg, vagy sem. E, és És akkor hogyan alakul ez, a, ez az ingyenesség kérdése? Mert ha én ingyenesen adom a vízumot, akkor az egy nap, egy belépésre szól, x napra. Elvezethet ez odáig, hogy mondjuk az, amennyiben nyilvánvaló, hogyha egy éveset is kaphat e, több belépésre jogosítót, e, holott ő igazándiból csak egyszer akar belépni, ingyenes célból, akkor nyilván a, azt szeretné, hogy ingyen megkapja hosszabbat is. Tehát ez adott célhoz van kötve a vízum kiadása. A másik kérdés az automatizmus. A többszöri belépésre jogosító vízum e, kiadása. Algériában sokat adtunk ki ilyet, sokokból, mert önök is elképzelhetik, hogy mondjuk egy algériai eh, Franciaországba utazik, egyik alkalommal eh, turista céllal, másik alkalommal üzleti célblal, harmadik alkalommal családlátogatni, tehát eh, számos okból utazhat egy algériai franciaországban de gyakorlatilag egészségügyi eh, okokból is utazhat, elmegy egy francia kórházba, és aztán nem fizeti ki a eh, számlát. Én eh, nekem külön fiókom volt, 17 millió euró értékben tartalmazott ez a fiók számlákat, amiket az algériaiak elfelejtettek Franciaországba kifizetni. Tehát én hiszek bizonyos automatizmusban, de azért azt gondolom, hogy előtte érdemes ellenőrizni, hogy az adott személy betartotta a szabályokat, az adott személynek nincs a tartozása az adott országgal szemben, tehát én óvatosságra intenék, tehát a ténylegesen automatizmus, de a gyakorlatban azért igazoljuk már és ellenőrizzük, járjunk utána. Köszönöm. Thank you and... Köszönöm. Köszönöm szépen. Gibbels úr szeretne szólni. Viszi. Hallok néha, hallva néhány megjegyzést. Úgy látom, hogy félre értettek egy kicsit. Azt mondják, hogy a humanitárius vízum az nem ugyanaz. Én azt szerettem volna mondani, hogy egy bizonyos helyzetben, egy olyan katasztrofális helyzetben, mint amilyen most található, vagy tapasztalható, ahol vannak kockázatok, rengeteg probléma, és én azt mondom, hogy 2000-re haltak meg az éveleje óta, és több százezre jönnek Maliból, Afganisztánból, egyéb helyekről, mi vagyunk a világ legerősebb gazdasági térsége, és mi föltesszük azt a kérdést nekik, ennek a néhány százezernek 500 millió, hogy mit kerestek itt, mit akartok ti. Tehát ez, erre mindig azt mondják nekem, hogy az egyik kódexben sincs, a másik kódexben sem található meg milyen helyzetben fognak, hogyan fogják kezelni ezeknek, a problémá, ezeknek az embereknek a problémáit. Itt nem jó lélekről van szó, hanem egész egyszerűen ugye gazdasági és jogi helyzetről, mert a jog az valójában létezik, azt kellene alkalmazni. Valahogy kezelni kell ezeket a problémákat. Ehelyett azt mondjuk, hogy még többet fogunk kérdezni tőlük, még több gátakat, még több korlátot fogunk felállítani és amennyiben ezeket összehozzuk, ezeket az egyenletnek a két oldalát, akkor azt látjuk, hogy a helyzet reménytelen. Amennyiben egy tagállam nem akarja a szabályokat betartani, akkor valóban akkor azt fogjuk látni, hogy, hogy, hogy majd az év végéig akár 50 ezeren is meghaladnak a földközi tengeren. Delgafur, ön is kapott kérdést, kérem válaszoljon. It's okay. Sorry for the technical difficulties. Elnézést, volt egy kis technikai nehézség. Fontos kérdéseket tettek fel. Jövő hét végén, 23-án a 17-es régióra kiterjesztik a vízt, Ukrajnára is. Utána szeptember 14-én következik a legfogósabb régió, Oroszország. Utána október 12, Japán, Kína, Észak-Dél-Korea, Tájvan, utána novemberben a 20-as régió kerül sorra, Banglades, Bután, India, Maldiv-szigetek, Nepál, Pakisztán, Sri Lanka tartozik ide, november végén a 21-es, 22-es, 23-as régiók következnek, Andorra, Vatikán, San Marino, Egyesült Királyság, Schengeni tagállamok tehát év végére a globális vízuminformációs rendszernek fel kell állnia. Ami a technikai kérdéseket illeti, eddig nem merültek fel a központi vízum kezelő rendszerrel, vagy a tagállami rendszerekkel kapcsolatosan technikai nehézségek. Nem is számítunk ilyenre, hiszen a vízumrendszer és a biometrikus rendszer kapacitása megnőtt, arra számítunk, hogy tudjuk tartani ezt az ütemtervet, erre minden technikai feltétel előállt, és remélhetőleg sikeres lesz ez a kiterjesztés év végéig. Guldebek úr. Van visa aan de grens. In een, een paar jaar terug. Ami tehát a vízum kiadását illeti a határon. Én korábban a tengeri határon dolgoztam, és annak idején Antwerpenben a tengeri határon adtuk ki a vízumokat tengerészeknek tízezer számra évente, akik odaérkeztek és aztán utaztak tovább mondjuk egy, egy, egy repülőtér felé. Na most egy ilyen vízum kiadás azért sok munkával jár, és fontos, hogy az ott beszerzett információk olyanok legyenek, amelyeket a konzulátus jól előkészít, nem lehet csak úgy kiadni egy vízumot a határon. Ahhoz idő kell, hogy egy vízumot kiadjanak, Eh, és eh, ehhez emberek is kellenek, eh, illetve informatikai infrastruktúra szükséges ehhez, tehát ezt nem lehet csak úgy kiadni minden további nélkül. A háttérben is dolgoznak nagyon sokan ahhoz, hogy ez lehetséges legyen. Ami számomra logikusnak tűnik, az az, hogy egy olyan rendszert alakítunk ki, mint az Egyesült Államokban, amikor is online lehet néhány nappal az érkezés előtt leadni a vízumkérelmet, hogy a vízumot el tudják készíteni egy központi rendszerben, és ez hatékony tud lenni ilyenkor a vízum kiadása. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésre. Köszönöm. Vala. Quant à la question concernant les gens qui sont... Ami azt a kérdést illeti, hogy utazási, illetve az utazás célja okokból utasítunk vissza embereket, és nem engedünk be. Vannak olyan emberek, akik mondjuk azt mondják, hogy Brüsszbe akarnak utazni, a primitív flamand festészetet tanulmányozni, E, de például nem tudnak megnejelölni egy e, primitív flamand festőt sem, nem tudják a nevét, és e, nem tudják azt sem, hogy hol van Brüzs, tehát nyilvánvaló, hogy ilyenkor nem elfogadható az utazás célja. Ugyanez van más esetekben is évente 1200-1300 ember beutazását utasítjuk vissza, ami mondjuk, mit tudom én, 3-4 ember naponta. Tehát ez azt jelenti, hogy a határon visszautasított beutazók nagy része az ilyen okokból történik. Na most az megszűrése ezeknek az embereknek az egy időbe telik. Nyilvánvalóan nem lehet őket a sorban feltartani, mert ez az egész sort feltartja, hanem egy második személy is szükséges ahhoz, hogy kikérdezze őket, és ilyenkor jövünk arra rá, hogy elképesztő dolgokat tudnak hazudni az emberek csak azért, hogy bejussanak egy országba. És látjuk, ugye a monitoron, hogy a vízrendszerben mit adott meg utazás okaként, sokszor azonban a vízben csak az látszik, hogy mi a személy neve, mi a vízum száma, de az utazás célja, ami tulajdonképpen egy további információ, ami a, az ellenőrzést segíthetné és gyorsabbá tehetné a beeresztést, ez, ez hiányozna. Nem kötelező ugyanis beírni a rendszerbe ezt, a, ezt az adatot. Ehhez megint a konzulátusokkal való együttműködésekre lenne szükség, és mi pedig tudjuk persze, hogy a konzulátusok elég elfoglaltak szintén. Ezzel most válaszoltam a kérdésére? Thank you very much. I would like to ask our, our speakers would... Köszönöm szépen. Kérdezem a többi felszólalót, hogy van-e még mondani valójuk. Tessék egy percben tudom megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék visszatérni Bóni úr kérdésére a vízumdíjakkal kapcsolatosan. A turizmus iparága szempontjából nagyon fontos aspektus ez. Ha egy négyfős család harmadik országból érkezik Európába, most 240 eurót fizetnek csak vízumdíj fejében. Nem tudom, hogy mi történik, hogyha ez komitológiai kérdésé válik. Nem akarom megsérteni a tagállamokat, de azt mondja az ösztönöm, hogy az administratív költségek fedezésére próbálják majd fordítani ezt a díjat. Ez most 70-80-90 euróba kerül, lehet, hogy ez indokolt akár a konzulátusokon, akár a kiszervezett irodákban, de Európa már így is drága célállomásnak számít a különböző eh, díjak, adók eh, miatt, eh, amit a különböző tagállamok kivetnek a turizmusra, így még drágább lesz. Köszönöm, és Pányi úr kérdésére a vízumdíjjal kapcsolatosan szeretnék kitérni még valamire. A vízumkönnyítési megállapodás 35-re csökkentette 60 euróról a vízumdíjat, szerintem ez a jó irány. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most eh, Zilana Gajéga Kasszéda asszonynak fogom megadni a szót, aki az Európai Bizottság belügyi főigazgatóságát képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is, hogy megosztotta a bizottság javaslata kapcsolatos módosításaira vonatkozó elképzeléseit velünk, és köszönöm a támogatást is, a felszólalók némelyikének a támogatását a szakbizottság már megismerte a javaslatot, úgyhogy most nem akarom a vízumkönnyítés részleteit boncolgatni, csak a javaslat fő céljáról szeretnék beszélni, vagyis hogy miért szeretnénk áttekinteni ezt a csomagot, hogy ezt napra készítjük és egyszerűsítsük, gyorsítsuk az eljárásokat, harmonizáljuk ezeket, hogy a jogszerű utazók számára ez vonzóvá váljon, és hogy csökkentsük a konzulátusok eh, terheit. Ugyanakkor a bizottság eh, figyelembe vette nagy súlyjal az elsődleges célt a vízumpolitika esetében, vagyis hogy megakadályozza az illegális bevándorlást és a Schengeni térség biztonságát szolgálja. A bizottság egyensúlyt próbál kialakítani a biztonság eh, és az illegális bevándorlás megakadályozza, valamint a legitim beutazás megkönnyítése között. Sajnos nincsen minden kérdésre időn válaszolni, de a vízumkódex és a bizottsági javaslat némelyikre válaszol, és ezekre az agályokra választad. Ami a vízumkönnyítési eljárás kiváltását illeti, a víznyilvántartás a rendszeres utazókkal kapcsolatosan. A bizottság készen áll arra, hogy részletesebben megvizsgálja ezeket az intézkedéseket, akár kiigazítással is, hogyha a végső cél a vízumkönnyítés ebben a kategóriában, különösen a több belépésre jogosító vízumok esetében hosszabb érvényességgel, akkor a konzulátus több időt kap majd, akár az ismeretlen kérelmezőkkel kapcsolatosan, hogy ezeket vizsgálni tudja, és az automatikus elbírálás kérdéséről csak annyit tudok mondani, hogy csak ha a feltételek teljesülnek, és itt mindig lesz a konzulnak mérlegelési hatásköre, csak akkor kell kiadni a vízumot, nincsen automatikus mechanizmus, hanem miután a feltételek mérlegelése kerültek, akkor kerülhet erre sor. Ami azt illeti, hogy hogy kell kidölteni a kéremezési űrlapot, ez már internetes módszerrel online módon lehetővé vált több konzulátusban bizonyos harmadik országoknál van nehézség az internet kapcsolat esetében, itt ilyen a papíralapú megoldás marad érvényben, és a díjat illetően a bizottság javasolta a 60 eurós díj csökkentését legfeljebb 35 euróra, vagyis hogy ezt lehessen legfeljebb felszámítani a kérelmező számára. A bizottság opcionális díjmentességeket javasol, ez is harmonizált alkalmazást tesz lehetővé. Eddig a konzulátusok más és más szabályokat alkalmaztak, most pedig lehetővé válik a kérelmezők egyelő elbírálása. A díjakkal kapcsolatosan megemlítették, hogy a kérelmezők 75%-a a vízumkönnyítési megállapodás alapján 35 eurót fizet, költségvetési megszorítások idejében érdeke, érdemes ezt is megfontolni, hogy mennyire kiegyensúlyozott a bizottsági javaslat. A feleviteli jog a mostani vízumkódexben is szerepel már, Bizonyos tagállamok szeretnék azt is lehetővé tenni, hogy igazságügyi hatóság előtt lehessen jogorvoslatot keresni. Ez megfelel az alapvető jogok kartájának, és most erre is kitér a javaslat. A külső szolgáltatókkal kapcsolatosan sok észrevétel hangzott el. Önök is bizonyára hallották már azt a magyarázatot a bizottság részéről, hogy a kiszervezett szolgáltatók nagyban hozzá járultak ahhoz, hogy a konzulátus közelebb hozzák a kérelmezőhöz, tehát az önmunkájuk megkönnyíti a kérelmek benyújtását, és így a konzulátus a nehezebb esetekre, az első jelentkezőkre koncentrálhat, ezeket nagyobb munka elbírálni, tehát a hatások pozitívak. Egyetértünk a jelentéstevővel, aki azt említette, hogy most javaslatot kell tenni a felülvizsgálat során a kiszervezett szolgáltatók felülvizsgálatára is, ezzel egyetértek, de hogyha visszatérünk arra, hogy utolsó megoldás legyen a külső a szolgáltató alkalmazása, én ezzel nem értek egyet, megkönnyítik a konzulátusok munkáját. A konzulátusi együttműködéssel kapcsolatosan a bizottság rugalmas jogi kereteket kíván alkotni, a közös kérelmezési központok technikai okokból nem kerültek kihasználásra a tagállamok által. Rugalmasabb keretet kívántunk alkotni, figyelembe véve a helyi körülményeket, így a tagállamok eldönthetik, hogy az ő szempontjukból mi a legalkalmasabb megoldás a konzulátusok közötti együttműködésre. Végül, de nem utolsó sorban, ha még van néhány másodpercem a humanitárius vízummal kapcsolatosan, ahogyan ezeket a bizottság emlegeti az engedélyek. A migrációs napi rendel kapcsolatosan, ami márius 30-án került benyújtásra, a védelemre szoruló személyekre, eh, védelmére vonatkozó eszközöket ki kell használni, akár a családegyesítés eszközeivel, és a bizottság az újratelepítési programra is javaslatot tett, ezt tegnap tárgyalta a bel- és igazságügyi tanács, egészségügyi biztonsági vizsgálatokat feltételez, és az UNHCR bevonását. A bizottság nem gondolja, hogy a vízummal kell megoldani ezt a problémát, hogy ez lenne a legjobb jogi megoldás, azt hiszem ezt eh, a két már más is említette. A vízum eh, elsősorban a 90, a 180 napon belül 90 napos tartózkodást eh, célozza, tehát rövid távol tartózkodásra jogosít fel, a menekültek definíció szerint hosszabb ideig maradnak az Európai Unió területén, tehát ők vagy tartózkodási engedélyt kapnak, vagy más eh, dokumentumot, mert eh, tartósabban maradnak Európában. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak minket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Már uh, Róza asszonynak, uh, aki a jelenlegi lett elnökség vízumügyi csoportjának a vezetője a tanácsban. Tisztelt uh, képviselők, tisztelt kollégák, kedves elnök asszony, köszönöm ezt a meghívást, hogy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 konkrétan egy óriási lépést tettünk a közös vízumpolitika irányába az Európai Unióban. Ez egy harmonizált rendszer, ami létrejött a legális utazási tevékenységeket megkönnyíti ez a rendszer az Európai Unión belül, és az illegális bevándorlás ellen is hatékony eszköznek bizonyult. A bizottság á, tavaly áprilisban nyújtotta be a javaslatát, és ez volt a következő lépés a helyes irányban. Szükség van arra, hogy megszülessen a közös vízum politika, ezt tovább kell fejleszteni és fontos az, hogy megfeleljünk a modern idők szavának, a harmadik országból érkező turisták és üzletemberek belépését nem szabad akadályozni, de nagyon fontos, hogy a biztonsági kérdéseket is figyelembe vegyük. Alapvetően Lettország részéről ezeket a célokat támogatjuk, és az előző szemeszter során aktívan dolgoztunk ezeknek a céloknak a megvalósításán. A bizottsági javaslat tanácsi tárgyalása a vízum munkacsoportban tavaly áprilisban kezdődött, mint említettem. Ez akkoriban a görög elnökség asztalán volt, utána Olaszország vette át a stafétabotot, és a lett elnökség idején, januárban a kezdetek kezdetén már elkezdtük, és le is tudtuk zárni nem sokkal később a cikről cikre haladó vizsgálatot az előző elnökségek munkája alapján. A lett elnökség számára ez a javaslat prioritást élvezett. Nagyon fontos javaslatról van szó. Számos kompromisszumos javaslatot dolgoztunk ki, az egyes tagállamokkal élénk eszmecserét folytattunk annak érdekében, hogy valamennyi szempontot figyelembe tudjuk venni, és összességében a vízum munkacsoportban ötször üléseztünk a lett elnökség idején ebben a témában. Ahhoz, hogy az eszmecsere strukturálódjon, fontos volt, hogy a különböző pontokban kompromisszumos javaslatokat dolgozzunk ki. Az első pont az én a, a vízben regisztrált kérelmezők definíciójára volt szükség, illetve a rendszeres utazók definíciójának kompromisszumos javaslatára is szükség volt, a vízum kérelmező, kérelmezési folyamat egyszerűsítésével kapcsolatban és a határidőkkel kapcsolatban is voltak javaslataink. Az előzetes konzultáció és a döntés is ide tartozik ebbe a folyamatba, illetve a díjak és az utazási biztosítás, egészségügyi biztosítás témájában is készítettünk kompromisszumos javaslatokat. El kell mondanom azt is, hogy természetesen nem csak ezekről a kérdésekről kellett beszélnünk, számos más kérdés is részletesen meg kellett vizsgálnunk, de mivel korlátos az időnk, úgy gondoltuk, hogy észszerűbb lesz, hogy a néhány világos kérdésben teremtsünk rendet, és ne foglalkozunk minden aspektussal. Ezt a néhány központi témakört az egyes tagállami preferenciák alapján jelöltük ki, és mindent megtettünk azért, hogy valamennyi tagállami álláspontot figyelembe vegyünk a kompromisszum kialakításánál. A, a kompromisszumok kialakításánál fontos volt számunkra az egyensúly, a közötti egyensúly, hogy egyrészt a bona fide kérelmezők esetében egyszerűsítsük a, a folyamatokat, másrészt viszont a biztonsági aspektusoknak is megfeleljünk. A tárgyalások célja abban állt, hogy előrelépés történjen, és elmondható, hogy konkrét előrelépést el is értük a legtöbb súlypontot képező témánál. Például a definícióknál, a könnyítéseknél és a határidőknél is. Sikerült közös nevezőre jutnunk. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a bizottsági javaslata kapcsolatos eszmecserék a tanácsban folytatódni fognak, nagyon intenzív ez a munka, és világos a tanács számára, hogy ez egy rendkívül fontos és releváns javaslat a közös vízumpolitika szempontjából az Európai Unióban. Ezen kívül szélesebb kontextusba helyezve a gazdaság, a turizmus a, és a külkapcsolatok és számos más aspektus szempontjából is nagyon fontos javaslatról van szó. Végül szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ez abszolút prioritás a számunkra. Az Európai Uniós kiegyensúlyozott vízum politika alapvető fontosságú, hiszen ezáltal az Európai Unió vonzóbb ö, területé válik a legális harmadik országbeli látogatók számára. Természetesen fontos, hogy a visszaéléseket elkerüljük, és megvalósítjuk a, megvalósítjuk a magas biztonsági ö, követelményeket. A lett elnökség a trió partnerünknek továbbadja ezt a dossziét, Luxemburgnak adjuk át a stafétabotot. Ők fognak ezzel tovább foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elérkezett a következtetések ideje. Fájn asszony. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen én is köszönöm minden felszólalónknak, és mindenkinek, aki részt vett ebben a nagyon hasznos vitában. Ezeket az elképzeléseket azt hiszem, hogy nagyon fontos gondolatokat hallhattunk meg, meghallgattuk az, hogy mi milyen fontos aspektusokat kell figyelembe vennünk jogalkotás és egyéb szempontból is ebben a vízumcsomagban. Szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy figyelembe veszem a kommentárjaikat. Az első elképzeléseinket papírra vetettük, ezt el tudják olvasni. Természetesen most nem annak van az ideje, hogy új kérdéseket vessünk föl, de természetesen a támogató dokumentumok és a, hogy a támogató dokumentumok nem jelentenek egy, egyúttal utazási biztosítást is, ezt megbeszéltük már a bizottsággal is, de még számos lehetőségünk lesz arra, hogy ezt, még cseréljünk zárszóként szeretném elmondani, hogy a kérelmező bőrébe is bele kell bújnunk. Nagyon fontos, hogy az utazást leegyszerűsítsük. Ez a célunk, nem szeretnénk a költségeket szaporítani, szeretnénk, hogy az Európai Unió vonzó legyen gazdasági, turisztikai és egyéb szempontból is ez a végső célom, és ebben az irányba fogok tovább dolgozni. Nem annyira a biztonsági aspektusra szeretnék fókuszálni, mivel azt hiszem, hogy amikor a migránsokról beszélünk, akkor óhatatlanul a biztonsági kérdésekkel foglalkozunk, és nem pedig azzal, hogy hogyan tudnánk leegyszerűsíteni az Európa látogatók életét. Köszönöm szépen, és szere, nagy örömmel nézek az együttműködés elébe. Köszönöm szépen, köszönöm ö, ko, ö, te, kedves vendégeinknek is, hogy eljöttek, és itt elment az elnök asszony mikrofonja. Köszönöm az előadónak is. Most pedig egy egyperces szünetre van szükségünk, mivel módosul a panel összetétele. Egy perc múlva folytatjuk tehát a munkát. A következő felszólalóink Lász Martens asszony lesz, és Michael Dezsagel úr. Maybe. Yes. Okay. Dear colleagues, may I ask you... Kedves kollégák, arra kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. okay, we we start the second session. Elkezdjük a második ülésszakunkat. Kérnék mindenkit tisztelettel, hogy... To be, we we finish we just already finish our break and most fejeződött be éppen a szünetünk, elkezdjük a meghallgatás második részét amely az új körutazói vízumra koncentrálódik. Ez egy olyan új típusú vízum, amely lehetővé teszi a tulajdonosának, hogy 90 napig, egy 180 napos időszakon belül 90 napig körutazzon a Schengeni térségben, és az a következő feltétel, hogy 90 napnál többet nem tölthet el egy tagállamban. Először megadom a szót Otofa úrnak, hogy röviden vezesse be ezt a témát, utána következnek vendégelőadóink. Még egyszer szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy be kell tartani a rendelkezésre álló felszólási időt. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Először szeretném bevezetni valóban ezt a témát, amit nagyon jól összefoglalt. Ez egy új vízumforma, ami lehetővé teszi a tulajdonosának, hogy a Schengeni térségen belül egy évig tartózkodjon, és ezt meg lehet újítani. E, a bizottságnak a javaslata az, az üzleti utakat kívánja fejleszteni, és az évente akár 1 millió eurós, nyers, 100 millió eurós nyerséget is hozhat az Európai Uniónak. Ez megpróbáltuk úgy kidolgozni, hogy az illegális migráció kockázatait csökkentsük, illetve a biztonsági kockázatokat is, amelyeket ezzel esetleg, ez esetleg magával vonhat. És itt a, egy biztonsági hézagot kívántunk áthidalni, bizonyos tagállamok és harmadik országok között azonban a kapcsolatokat szeretük volna továbbfejleszteni, például Új-Zélanddal és Japánnal. Ugye, amikor a biztonsági kockázatokról és az illegális migráció számokról hallunk, akkor arra is gondolnunk kell, hogy a GDP is azonban növekedhet a migrációnak, a legális migrációnak köszönhetően, az új-zéland és a japán turistáknak ez a vízum típus nagyon vonzó lehet, és ezen kívül szeretném elmondani, hogy a biztonsági aspektus rendkívül fontos számunkra, és március 5-én volt egy ezzel kapcsolatos eszmecserénk a bizottságban, Ugye tudjuk azt, hogy az Afrika szarva, illetve a magrebi területek és más területekről származó terrorizmus veszélye sokkal erősebb, mint korábban nagyon fontos, hogy a vízumpolitikában is figyelembe vegyük a, bizony, a biztonsági dimenziót, és ez vonatkozik a körutazói vízumra is. Az illegális migráció kockázata már most is létezik természetesen a rövidtávú vízumok kiadása kapcsán, és naivitás lenne azt gondolni, hogy a körutazói vízum esetében ez nem lesz releváns kockázat. Vagyis elképzelhető, hogy miután megkapja valaki ezt a vízumot, azonnal törli a, a foglalását a hotelben, és ilyen formában el lehet azt is képzelni, hogy bűnszervezetek, bűnszövetkezetek fognak arra szakosodni, hogy például hamisítsák ezt a körutazói vízumot. Szeretném elmondani, hogy bizonyos csoportok számára ez egy nagyon fontos segítség lehet, a sportolókra, a művészekre, és egyéb gazdasági szektori szereplőkre gondolok, ők azt gondolják, hogy ez a körutazói vízum nagyon hasznos lehet a tagállamokban, és elnök asszony, azt hiszem, hogy a mai felszólalásokból is kiderült eddig az, hogy nagyon fontos, hogy megteremtsük az egyensúlyt a gazdasági érdekek és a biztonsági kockázatok figyelemevételek között. Liz Martens úr asszonyt szeretném kiemelni, ő nagyon jól ismeri a művészek világát, a fesztivál szervezésben aktívan részt vesz, és ő az, aki a, a szakszervezeti területen is tevékenykedik, és aktívan ő, az ő szervezeteivel és szakszervezetekkel is konzultáltunk a főkonzul urat is meghallgathattuk, és, ez, és azt is tudjuk, hogy ez egy nagyon komplex szektor, és az adminisztrációs tapasztalatai nagyon komolyak, és azt hiszem, hogy ezeket a felszólalásokat meghallgatva és elmondhatjuk, hogy ez egy komplex téma. Meroz asszony a bizottság képviseletében is jelen van, és az asszony a lett elnökség részéről is felvázolta a célkitűzéseket. Nos, ezt szeretem volna bevezetésképpen elmondani, most átadnám a szót a felszólalóknak. Köszönöm szépen, Weiss Mertens asszony, 10 perc. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Köszönöm az Európai Parlamentnek a meghívást. az előadó művészetek ágazatát és a zenei előadók ágazatát képviselem. A vízum csomaggal kapcsolatosan előkészítettem egy prezentációt. A vizum kódex felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot teljes mértékben támogatjuk, de én szeretnék a körutazói vízummal kapcsolatosan eh, néhány gondolatot elmondani. Az előadó művészek számára és a zenészek számára ez nagyon fontos. Én az Eastman eh, cégnek eh, dolgozom. Ez egy belga központú vállalat. Táncosként és koreográfusként is dolgoztam, illetve Az ellenén a filmben, egy oscar filmben is dolgoztak táncosaink és koreográfusaink. A Milánói Szkálának, a Székdoszolejnek is dolgozunk, illetve más elismert előadói társulatoknak. Először a számokról 2013-as eredményeink. 120 előadást szerveztünk, 31 különböző nemzetiségű személye dolgozunk, 30 közülük európai GU. Az egyik büszkeségünk a puzzle elnevezésű tánc előadás, ami diakat is kapott. 20 eh, művésszel dolgozunk, két kanadai, egy japán zenész, és 70 eh, előadást eh, vásároltunk meg háromnegyedüket a Schengeni térségben, és itt lépkébe a az körutazási vízum kérdése. Volt egy előadónk, akit a brüsszeli menekült központból kellett szabadon bocsátani. És sokszor nagyon nehéz megszervezni a zenészek és előadó művészek utazását. A japán előadónk három napot késett a vízum el nem fogadása miatt sok problémát felvet a vízumok meghosszabbítása, és ezeket a táncosokat, művészeket nagyon nehéz pótolni, helyettesíteni, vagy nagyon drága is lehetne, és gondot okoz, hogy nem jelenhetnek meg a próbákon. A belga kormány kivételt tett, vagyis hogy a Schengeni térségbe beléphetünk Belgiumon keresztül, tehát Brüsszelbe érkeznek a művészek, emiatt több előadást törölni kellett, több miniszternél próbáltam lobby tevékenységet kifejteni. Nyilván ez érzelmi reakciókat is kivált, sokszor pánikot okoz a táncosok körében. Azért vagyok ma itt, hogy a Pöl szervezetet bemutassam, 700 előadó művészeti vállalkozást egyesít ez a szervezet. Kollektív szerződésekről tárgyalunk nemzeti szinten. Az élő előadások ágazata dinamikus ágazat, nagyon fontos Európa gazdaságában. 4,2%-át teszi ki tevékenységünk Európában a GDP-nek, és sok fiatal munkavállalót alkalmazunk. Why is touring indispensable for our sector? Well, it's... Miért fontos számunkra a körutazói vízum? Nyilván a művészek eh, DNS-ében van az utazás, és az is eh, érthető törekvés, hogy más országokkal is meg szeretnék ismertetni művészetüket, és gazdasági szükségszerűség is ez minden művész hazája művészetének mozgó nagykövete. A, az állampolgárság nem döntő kérdés egy társulathoz való csatlakozásnál, hanem inkább a felkészültség és a tehetség. A közönség hogyan gondolkodik a nemzetközi előadókról? Ők csak jó előadást szeretnének, nem foglalkoznak azzal, hogy ki honnan érkezett új művészeti formák is kibontakozóban vannak, és a kultúrához nagy hozzájárulással élnek ezek az előadások. A Pölnél szimulációkat tartottunk, a 90 napos korlátozás gazdasági hatással is jár, és sok jövedelem, nagy jövedelem kiesést okoz három területen jelenik ez meg. Először is a művészek szintjén három hónap után haza kell utazniuk, ez 2000 eurós utazást jelent szállásdíja, vízumdíjjal. 3000 előadásnál elképzelhetjük, hogy ez 3-6 milliót jelent évente. Közvetlen hatást is gyakorol mindez a művész nem tudhatja, hogy vállalhat -e egy újabb munkát. A vízum kérelmek gyakran nagyon időigényesek. A cég oldalán milyen hatást vált mindez ki? A közvetlen hatás úgy érvényesül, hogy 7000-től 25000 euróig terjedhetnek a díjak, az eladói díjak, 22-75 millió euró veszteséget okoz mindez évente. Gyakran ezt eh, alá is eh, becsülik ezeket a veszteségeket. Havonta átlagosan 10 eh, előadást tartanak a társulatok. A bizonytalanság is problémát okoz, okoz és sokszor nem biztos, hogy haz, visszatér a művész, inkább a hazájában egy hosszabb távú szerződést köt, és ráadásul sok munkavállalási lehetőség elvész. A második vonalban is veszteséget okoz mindez. A cég kiszervezett szolgáltatásokkal, termékekkel dolgozik, technika, hangosítás, világosítás és ellátási szolgáltatások. Ennek az összértéke 180 millió eurós kiesett jövedelmet jelent. A közvetlen költségekre vonatkozó számításunk is több száz millióra rúg, a közvetett szponzorálási költségek, vagy a kiesett költések, a hitelvesztés költségét nem is számítjuk. millió vagy 2-3 milliárd euró is lehet a veszteség a kultúrába vetett minden, fektetett minden egy euró négy-öt eurónyi gazdasági hasznot hoz. Tehát nem költségről, hanem a gazdaság mozgatójáról van szó. A vízum elfogadó országok, Japán, Kanada, Dél-Korea általában sokat költ a kultúrára. Ezt is meg kell említeni. Az új körutazói vízumra való szóló javaslat olyas valami, mivel teljesen egyetértünk. Jó hiszemű vállalkozásokról van szó, amelyek ismertek a nemzeti hatóságok számára, szerződésekkel védik munkavállalóikat, illetve szerződéseket kötnek a helyszínekkel is, ezek jól szervezett vállalkozások az üzemterveiket jó előre lehet ismerni, és intézkednek a munkavállalóik szállásáról, nem csak a turnékon, hanem előtte és utána is, amikor nincsenek előadások. Ami a bevándorlói kockázatot illeti, itt nem magasabb a kockázat, mint hogyha vízumot nem követelnének meg. Professzionális művészekről beszélünk. Az utolsó oldalon a következtetéseimet foglaltam össze. A vízumkódex felülvizsgálata és a körutazási vízum bevezetése nagyon fontosnak tűnik az ágazat számára. Több mint tíz éve dolgozunk azon, hogy az érdekeinket érvényesíteni tudjuk ezen a területen. Az új körutazói vízum gazdasági növekedéshez, a foglalkoztatás bővítéséhez vezet majd. Ha ez nem jön létre, több mint egy milliós veszteséget jelent majd az évente az európai cégeknek, és az adó oldalon is kiesést jelent nemzeti szinten, és most csak az európai cégekről beszélek, de ezt megsokszorozhatjuk ezt a számot, hiszen sok nem európai illetőségű vállalkozás is túlnézik a Schengeni területen. A körutazázói vízum olyan eszköz, amely előnyös mindenki számára, az előadók, a résztvevők, a közönség számára. Köszönöm szépen. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen Martens eh, asszonynak. Most pedig megadjuk a szót Michel de Jagernek, aki korábban Franciaország főkonzulja volt, és ő eh, a konzuli szemmel vizsgálja meg ezt a javaslatot. Öné a szó de Jager újra. Köszönöm, eh, elnök asszony. Eh, ahogy mondtam, 15 évet voltam eh, fő eh, konzul eh, Japánban, Kanadában, eh, eh parton és Algériában. Karrierem során eh, ötször-hatszor hallottam olyanról, hogy valakinek szüksége lett volna egy vízumra, több mint 90 nap időtartamra, több Schengeni államra kiterjedően. Tehát az első véleményem az az, hogy ez egy epsilon probléma sok szempontból. Ugyanakkor nyilván ennek van egy jogi vonatkozása is, azzal azt be is vallom, tehát van egy, van egy joghézag, ez a joghézag azonban nem vonatkozik minden államra. Japánnal és Kanadával vannak kétoldalú megállapodások, megállapodásaink, vízummentességi megállapodásaink. A Schengeni eh, tagállamok többségének van ilyen megállapodása. Tehát egy japán, aki például Franciaországba akar jönni, az e, e, gyakorlatilag 90 napot lehet Franciaországban, ha onnan tovább utazik mondjuk Hollandiába, ott is maradhat 90 napot vízum nélkül. Tehát ez a probléma azért nagyon szűk körű embert érint, de bevallom, hogy én is találkoztam ilyen problémával, és tényleg olyan emberekről van szó, akik nagyon szimpatikusak voltak, mondjuk olyan diákokról, akik az Erasmus Mundusban részesültek volna, abból profitáltak volna, és azt mondták például, hogy igazándiból én két hónapot szeretnék tanulni Franciaországban, aztán két napot Németországban, két hónapot, aztán két hónapot Spanyolországban, és nem akarok három különböző vízumot. Ez valóban probléma, tehát erre kell találni egy megoldást. A kérdés az, hogy ez a típusú körutazói vízum megoldása E, nos, e, a jelenlegi változata a jogszabály szövegnek még nekem, mint specialistának is nehezen érthető, de aztán mégis e, feldolgozható, mert a vízum kódexre utal vissza, nem akarja megismételni azt, ami ott benne van. Mégis van tartalmi probléma, mert a terminológia különösen homályos, amit az a jogszabály tervezet alkalmaz. Tehát Például mondjuk vízumkérelem, bárki kérhet vízumot, tehát ez nem csak a művészekre vonatkozik, hanem bárki kérhet ilyen vízumot tulajdonképpen. És a befogadhatóság szabályai azok ugyanazok, mint a sima Schengeni rövid tartózkodású vízum befogadási, befogadási feltételei, tehát fényképet kell leadni, be kell fizetni a díjat, be kell gyűjteni az új lenyomatot, a biometrikus adatokat, és be kell nyújtani a, a a vízum kérelmet. Viszonylag kevés embert érint, de ugye engem, mint konzult nem annyira a, az érdekel, hogy kik húznak ebből hasznot, hanem hogy hányan fognak ténylegesen ilyet kérni, mert mégis olyan vízumról van szó, amit ugye ténylegesen kérnek egy olyan vízum, amit én konzulként elutasítok, az valójában több munkát jelent számomra, mint egy olyan vízum, amit megadok, mert utólag is lehet például panaszt tenni, vagy eljárni. Én nekem mindenfajta kérdésre kell válaszolnom, a központi adminisztráció is megkérdezi, hogy miért utasítottam el ezt a vízum eh, kérelmet, miközben ugye mi ha kaptunk egy, eh, egy beavatkozást az adott személy oldalán, vagy egy panaszt. Tehát ez a vízum típus a konzul számára plusz munkát jelenhet, illetve eh, a sürgősségi klauzula is azt jelenti, hogy bárki lehet a konzulátus ajtaján kopogtatni, és azt mondani, hogy egy turné indul most azonnal, és nekem nagyon gyorsan kell egy Schengeni vízum, de ezt már mondhatja. Tehát potenciálisan sokan kérhetnek ilyen vízumot. És aztán felmerül ez a kérdés, hogy melyik állam lesz az illetékes. Nyilván az első belépés állama, Schengeni tagállama az illetékes. Most képzeljünk el egy, egy fellépő csapatot, akik Amsterdamon keresztül lépnek be, de aztán utána mennek majd Németországba és Svájcba is. Gyakorlatilag a holland konzulátus fogja a dossziét feldolgozni. Ez a dosszié az tartalmazhat mindenfajta olyan igazolásokat, amelyek a más országra vonatkozó munkára vonatkoznak. Tehát itt felmerül az a, az, a, az érdekes kérdés, hogy az első országban kell vízum kérelmet kérni, miközben ugye nem biztos, hogy ott fog dolgozni, hanem majd egy másik országban. Emellett a tartózkodás szándékolt tartózkodás bizonyítékát is be kell nyújtani, tehát egy konzuli alkalmazott megfelelő bizonyítékot vár el arra, hogy a 180 napból több mint 90 napon keresztül szükség lesz erre a vízumra. Ez már is felvet olyan nehézségeket, hogy a konzulátusra terelődnek, terelődik ez a, ez, a, ez a plusz munka, ez a teher, hogy ezt mind feldolgozza, igazolja. A jogi terminológia is erősen homályos, például ami az egészségbiztosítást illeti. Olyan országba való egészségbiztosítást kérnek, ahol dolgozik. De mondjuk, hogyha öt országba fog dolgozni ez az utazó művész, akkor ezt a konzul megint hogy fogja ellenőrizni? Tehát e, ehhez e, a másik dolog, ami a, a, a stabil e, megélhetés az, amit kérni szoktunk, ugye bank, banki adatok, munkavállalói valami fajta igazolások, ezeket szoktuk általában elvárni. És itt meg nagyon óvatosan kell eljárnunk, beszéltem már erről korábban is. Aztán ott van az a kérdés, hogy 20 napon belül fel kell dolgozni ezt az egész dolgozót. Tehát 20 nap alatt el kell dönteni a konzulátusnak azt, hogy ez a személy e, itt vagy ott e, jogosult-e dolgozni. És azt gondolom, hogy mivel több tagállamról van szó, ez a 20 nap kevésnek tűnik. Eh, ami a művészeket illeti, eh, én megbízom az ön szervezetében, asszonyom, hogy önök mindent nagyon becsületesen csinálnak, de nem csak önök szerveznek ilyen munkákat, eh, és azt viszont nem tehetem meg, hogy önök, az önök alkalmazottainak megadom a vízumot, másoknak a kevésbé megbízható cégekének meg nem, mert az diszkrimináció lenne. Ez pedig azt jelenteni, hogy gyakorlatilag mindenkinek a szervezésében meg kell adnom. És tényleg mindenki, aki művésznek nevezi magát, kérhet ilyen vízumot aztán gyakorlatilag a Schengeni zónában egy kvázi tartózkodási engedélyt jelent ez. Tehát például meghívnak engem egyszer Franciaországba, egyszer, egyszer pedig Belgiumba, akkor a szabályokkal játszva gyakorlatilag ebből csinálható egy két éves tartózkodási engedély tehát itt is óvatosan kell eljárnunk. Ugye két év alatt ráadásul elég sok minden történhet. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit óvatosabban kellene eljárnunk. A jelenlegi vízumkódexben már most szerepel az a lehetőség, hogy a kiadott vízumot meg lehet hosszabbítani. A 33-as cikk rendelkezik erről. Nem tudom, hogy miért nem lehetne a művészeknek erre felhívni a figyelmét. Tehát ebbe az irányba mozdítani el őket, hogy a Schengeni vízumot azt hosszabbítsák meg. Mert ugye ennek az alternatívája most az, hogy valami olyan dolgot találunk ki, ami messze, túl, ha messze meghaladja a tényleges szükségleteket, és, és ilyenkor az ember elgondolkozik azon, hogy van-e valami mögött. Köszönöm. Okay, thank you very much. Uh, now we have a time for... Köszönöm. Most akkor uh, kérdések és válaszok uh, következnek. Uh, merci, madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a kérdésem merült föl, hogy de Jagger úr, úgy belga kiejtéssel így mondanám, de de Jagernek mondanám franciásan, Jagger urat. Hát azt hiszem, hogy talán flamand eredetű ez a név, akkor talán Jagger úr, jó, igen, akkor így fogom hívni. Most az a kérdésem, hogy az előző életében Elképzelhető, hogy ön ügyész volt? Ez, ez csak vicc volt. Nos, nem mennék olyan messzire, mint ön a 33-as cikk tekintetében, ugye ön elég messzire ment a gondolatmenetében, talán ennek ugyanolyan rugalmasnak azt mondja, hogy a 33-as szik már megteremti azt a rugalmasságot, mint ezek az új rendeletek megteremtenének, de mégiscsak lenne itt egy kérdésem, és ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amit ön elmondott. Ugye bárki beadhat egy ilyen kérelmet, ön ezt mondta, É, hát a rendelkezésekben valóban nem elég világos ez a megfogalmazás, elképzelhető, hogy nem lehet elég pontosan beazonosítani az adott személyeket, akik jogosultak, de nem tudom, hogy ez a, a, ez a szándékkal kapcsolatos bizonyíték jogi szempontból hogy néznek ki. Ugye több tagállamban szándékozik tartózkodni az adott személy, és ennek a, a hátterét, a bizonyítékát, tehát a preuve d'intention, legalábbis ez szerepel a franciában, tehát a, a szándék bizonyítékát kell itt szállítani. Ez talán itt a, Tehát kézzelfogható dolg, nem kézzelfogható dolgokról beszélünk, hiszen a szándékot nem lehet konkrétan bizonyítani. Aztán van még egy dolog, ez egy nagyon bonyolult mechanizmus a rendelkezések alapján. Van egy kérdés, amire nem kaptam választ korábban. Ugye elméletileg az új rendelkezések kapcsán ki lehet adni egy olyan engedélyt, hogy egy adott személy egy évig maradhasson, és ezt meg lehet hosszabbítani két évre, stb. stb. Tehát ez a lényeg, hogy meg lehet hosszabbítani két évre ezt az egyéves tartózkodást, és az utána mi történik? A két év eltelte után megint bead az illető egy ilyen kérelmet, a egy másik helyen is beadhat ugyanilyen kérelmet a személy a két évvel letett év, ezt hogyan lehet ellenőrizni? Tehát, hogyha ö, valaki ö, maradni szeretne hosszabb ide, ideig, akkor tartózkodási engedélyt kell ö, kérnie. Tehát, hogyha valaki kimegy a Schengeni térségből, akkor utána minden további nélkül beadhat még egyszer egy ilyen kérelmet vagyis ez elég problémás. Nem igazán találtam meg a választ erre a problémára a szövegben, és önök bizonyára jobban értenek ehhez a témához. Elképzelhető, hogy itt valamit én nem értek. Uh, yep, Miss Ortofo. Ortofo asszony úr. Nos, nekem is nagyon sok kérdésem van, hiszen én foglalkozom ezzel a dosszéval, és a bizottsághoz intézem a kérdésemet. Ön is, is tudják, hogy a javaslatuk nagyon sok kérdést vetett föl, a, ö, ö, ugyanis ennek az egésznek a hatája az engedélyt megkapók köre nagyon homályos lesz. Ugye nagyon ö, homályos a biztonsági dimenzió is, és annak a csoportnak a definíciója is, amelyek, ami ebből hasznot húzhat. Szerintem itt kellene egy hatásvizsgálat, hiszen nem kellene egy új vízum típus kreálni, anélkül, hogy tudnánk ennek az egésznek a kihatásait, vagyis kell itt egy hatástanulmány. Konkrétan tudni kellene a haszonélvezők körét, Önök azt mondták, hogy itt ugye a turizmusról van szó, de ahogyan a, a francia flamand eredetű felszólalónk elmondta, bárki kérhet, kérelmezhet egy ilyen turisztikai vízumot, és itt ugye több milliós számról is beszélhetünk, a bizottság vajon felmérte pontosan ennek a kockázatait a konzulátusok szempontjából? És hogyan lehet elkerülni az, hogy ez a fajta vízum ö, ö, ne ö, legyen ö, ö, ugyanolyan szintű konkurense a, a, a tartózkodásnak, mint most a tartózkodási engedély, tehát és hogyan lehet elkerülni az illegális munkavállalást. Aztán még egy kérdésem lenne. Milyen európai vállalkozások lesznek Késze, milyen európai vállalkozásokat érint ez a tevékenység, hogy több mint 90 napig turnézik mondjuk egy adott művész. Pontosan milyen művészekről van szó, és milyen szervezetekről. Itt konkrétan egy régióban működő szervezetről van szó, és azt szeretném tudni, hogy mondjuk egy kis ö, ö, társulat, egy művész társulat is képes lesz -e arra, hogy beadja ezeket a megfelelő bizonyító okiratokat az egész tartózkodásra vonatkozóan, de elképzelhető, hogy itt csak néhány társulatról van szó, vagy sport válogatottról, akik professzionálisan utaznak, tehát egy nagyon korlátos számú csoportról aztán a kérdés az az, hogy esetleg olyan struktúrát hozunk létre, amelyek által nem egyszerűsödik a vízumkiadás, hanem egyszerűen csak a visszaélések előtt tárják szélesre a kaput, és a az ilyenfajta bűnözőknek tapasztalataim alapján nagyon élénk a fantáziájuk, nagyon találékonyak a tekintetben, hogy hogyan tudják kijátszani a szabályokat. És korábban a, a komoly ö, adott hangot a felszólaló a, az egésznek a pozitív kihatásai kapcsán, és a biztonsági kockázatokat is említette. A kérdés az az, hogy itt ugye a, a, hogyha sportvállalatokról beszélünk, vagy művészekről, azt tudják-e mondani, hogy valóban ez egy érdemi segítséget jelent -e ezeknek a művészeknek és sportválogatóknak ez az újfajta vízum. És korábban Említették a fiatal diákok példáját is. E, el tudnák-e képzelni egy egyszerűsített eszközt az ő számokra is a bizottság részéről? Köszönöm. Thank you, and uh, Mrs. Köszönöm szépen, uh, Fajnasszony. Köszönöm szépen, nem akarok kérdést feltenni, úgy gondolom, hogy kimerítették már a feltehető kérdések sorát. Tízem. Um, Csak a véleményemet szeretném elmondani röviden. Ez a javaslat a körutazási vízumról nagyszerű innováció. És végső soron elégedettek lehetünk az eredményekkel. Ön is említette, hogy az Erasmus Mundus programra a művészek munkájára milyen hatással lehet, vagy az amerikai utazók helyzetének rendezésére. Meggyőződésem, és remélem, hogy tudjuk még tovább javítani a bizottság javaslatát, de nem szeretném, hogyha ezt a nagyszerű ötletet elvetné a bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor itt a válaszok ideje. Lajz Martens asszony. Köszönöm szépen. Különböző kérdéseket tettek fel. Először is a diákokkal kapcsolatosan. Erre sajnos nem tudok válaszolni, hiszen én a művészeti ágazatban dolgozom. Olyanokkal dolgozunk, akik professzionális szinten tartósan űzik ezt a foglalatosságot. Nagyon sokan eh, kérelmezhetnek ilyen típusú vízumot, kérdezte valaki, nem. Ahogyan mutattam az előadásomban, van egy ellensúlya is ennek eh, a helyszínek tekintetében, illetve a technikai támogatás tekintetében. A művésznek eh, vízumot kell kérelmeznie, különböző dokumentumok alá támasztva, és itt megoszlik a felelősség. Flandriában elég jól ismerem a művészeti ágazat vállalkozásait. Általában nincsen értelme hazaküldeni a művészeket Koreába, vagy Amerikába, Kanadába, mert csak egy-két nap telik el a különböző turnék között, Például a Készmárk eh, tánctársulatot említem, vagy a Kollégium Lokál eh, zenekart, ami szintén híres, vagy a filharmóniát. Eh. Ezek a szervezetek is szenvednek ettől a helyzettől, és megpróbálnak megoldást találni. A legtöbb azt mondta, hogy hogy akkor mire vesszük a kezünket eh, a művészekről, legyenek eh, önfoglalkoztatók, ha kapnak vízumot, jönnek, ha nem, nem. És majd otthon próbálnak, de ez a táncosokra nem igaz, csak a zenészekre. Nekik együtt kell eh, próbálniuk hosszú próba folyamat alatt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem mindenki kaphatja meg a körutazási vízumot, a társulatokat gyakran a Kulturális Minisztérium támogatja, vagy az Európai Bizottságtól kapnak támogatást, pénzügyi támogatást is akár, amelynek során sokféle kritériumot kell teljesíteniük. Nem mindenki kaphatná meg ezt a vízumot, a társulatok részéről különböző garanciákat lehet elképzelni. Sok más kérdést is leírtam. Ez a vízum létezik-e már? Nem. Ez gyakorlatilag űrt jelent a vízumok családjában. Kanada, Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea, ezek azok a származási országok, ahonnan a leginkább ez problémát jelent. Hosszú turnékon. Sokan kérnek vízumot a dokumentumaik alapján, de nem tudtunk vízumot szerezni, hanem 90 nap után haza kellett térniük. Ez olyan jogi vákum, aminek a betöltését szeretnénk kérni minél hamarabb franciául nem emlékszem a szóra, angolul e, szándéknyilatkozatnak hívják ezt a dokumentumot, vagyis egy dokumentum megkötése, egy szerződés megkötése előtt szándéknyilatkozatot írnak alá a felek, hogy például egy színház megrendel bizonyos előadást az értékesítési feltételek alapján, ami azt jelenti, hogy számítunk az illető társulatra, és utána kidolgozzuk a részletes szerződést. A szándéknyilatkozat olyas valami, ami jól ismert jogi eszköz minden ágazatban. Going through my notes uh, again whether the health insurance, the ami az eh, egészségbiztosítást illeti a banki fizetési bizonylatokat, vagy a társadalombiztosítást. Mint említettem, fizetésben részesülő professzionális előadókról van szó. Az Észmen Tánctársulat eh, jogi személyiségű társaság, vagyis fizetést adunk a tagjainknak szerződés alapján, fizetési kimutatást kapnak a, a belga jog szerint, bankszámlát kell nyitniuk, és odaérkezik a fizetésük, úgyhogy ami ezeket a karenciákat illeti, ezek a társulat részén jelentkeznek, nem pedig a művésznél. Ami a társadalombiztosítást illeti, Belgiumban fizetik, de azt viszont nem teljesítik azokat a feltételeket, aminek segítségével élvezhetnék ennek előnyeit. Nem ez a fő probléma. Azt hiszem minden kérésre válaszoltam. Köszönöm szépen. De Jager uh, úr. D'accord, merci. Alors, il est vrai que... Köszönöm. Az igaz, hogy uh, a hölgy uh, által rekrutált művészek minden garanciával rendelkeznek, de biztos vagyok abban, hogy hogy lesznek olyanok, akik azt fogják mondani magukról, hogy ők művesz, művészek, és úgy kérnek majd ilyen vízumot. Tehát én a kérelmezők potenciájából indulok ki, hogyha mindenki csak jóhiszeműen kérne vízumot, akkor nem is lenne semmilyen problémánk. A probléma azokkal van, akik akik olyan kétes dokumentumokkal támasztják alá a kérelmet, amit nagyon nehéz, aminek nagyon nehéz utána járni. E, néha ezek is jó hiszemű emberek egyébként, e, viszont nehéz a, ezeket a bizonyítékokat megvizsgálni. Én nekem nincsen kétségem az önáltal képviselt művészekkel kapcsolatban, de például egy kis társulat e, esetében, mondjuk amikor én elefántcsontparton voltam főkonzul, akkor ez ugye képzelni, hogy olyan szerződésekkel is jöttek művészek, a, amely szerződéseket mondjuk egy kis helyi önkormányzat vagy egy város negyed jegyeztek. De hát ilyen papírokat tulajdonképpen még meg is lehet vásárolni, tehát elég könnyű beszerezni olyan anyagot, olyan, olyan dokumentumot, hogy mondjuk ez az ember tagja valamilyen művészeti egyesületnek. Tehát igazándiból a garancia kérdés az, ami felmerül Franciaországban vagy máshol. E, a, a, a probléma tehát nem azokkal van, akik ebből ténylegesen hasznot húzhatnak a mi szándékaink szerint, hanem a kérelmezők tényleges számával lehetnek e, gondok. E, ami a konzuli szolgálatot nagy feladat elé állítaná. Ortöfő úr is feltett nekem egy kérdést hogyan lehet tehát a dolgokat javítani, miközben a gazdasági előnyt is megőrizzük, a gazdasági hasznot. Hát ezen még nem gondolkoztam, mert erről az egész ötletről nem régiben hallottam. Ez ugye egy bizottsági javaslat. Nos, egy speciális jogszabály amely ennyire szűk körű felhasználói csoportra alkalmazható, az, az, az problémás mindig. Én inkább az egységes szövegekben hiszek, amelyek mindenkit tudnak lefedni. Tehát szerintem jobb lenne ezt integrálni abba, ami már most létezik. Van ugyanis, ahogy mondtam, a hosszabbítás lehetősége, és a 33-as cikkről már beszéltem, ugyanis ha hosszabbítunk egy vízumot, akkor a, az administratív az adminisztráció az, az előző három hónapra is támaszkodhat. Tehát például már látja annak a szervezetnek a megbízhatóságát, amely eredetileg igazolta ennek az embernek a művészeti szerepvállalását. Egy körutazói vízum, amely meghatározatlan számú embercsoportokra lenne érvényes, vagy azok számára hozzáférhető, én ezt főkonzulként ezt problémásnak érzem. És Ugye ott vannak még a, a személyzeti problémái is a konzulátusoknak csökkent a, a személyzeti állomány. E, nyilván amennyi idővel többbe kerül nekem egy ilyen körutazói vízum megítélése, annyival kevesebb idő marad a többi vízumra. Egy kicsit olyan ez, mint e, a más szakmákban is, hogy az egyik munka másiktól veszi el az időt. Tehát amikor egy vízumot megadunk, akkor persze egy kis képzelőerőre is szükség van. És nekünk kell megítélni azt, hogy ezeknek az embereknek tényleg olyan vízumra van-e szükségük, amilyet kérnek. Látom egyébként, abban egyetértünk, hogy valóban van egy kis joghézag. Köszönöm. Most az Európai Bizottság részéről Jolanda Gallego Garcia következik köszönöm, köszönöm minden hozzászólónak, amit mondtak. A, a könnyebb kérdéssel kezdünk, eh, hogy szükség van-e ilyen vízum típusra. Eh, igen, önök is mondták, hogy van eh, egy joghézag. Vannak olyan harmadik országbeli vendégművészek, akiknek legitim érdeke fűződik ahhoz, hogy megkapják a lehetőséget, hogy több mint 90 napig tartózkodhassanak az Európai Unió területén, de nem egy tagállamban. Azt is látjuk, hogyha nem jelenik meg ez a vízumtípus, akkor annak gazdasági kára lesz tudjuk, hogy az egyes tagállamok ebben segítenek, Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy ezzel megkerülik a 180 napos Schengeni szabályt, tehát ez a gyakorlatban is, elméletben mindenképpen ugye felvetették azt, hogy például egy új-zélandi négy évet is tartózkodhat akár az Európai Unióban, mert Új-Zélandnak rengeteg EU tagállammal van kétoldalú megállapodása, e, de nem erre van szánva ez a dolog, illetve a kétoldalú megállapodások sem erre vannak szánva. E, e, ugye a kétoldalú szerződésekről egyébként nem is mindig tudnak az adott művészek. Voltak eh, túltartózkodások is ebből fakadólag, eh, voltak problémák. Tehát ezért is gondoljuk azt, hogy ez egy jó javaslat, amely egy valós problémára ad választ. Most mi kompromisszumokat akarunk találni, illetve a módozatát akarjuk megtalálni annak, hogy hogyan kezeljük ezt, a, ezt az ügyet. E, igazándiból az ellen sincs kifogásunk, hogy a vízumkódexbe beillesszük ezt az új e, e, vízumtípust. Eleve vannak keresztutalások, tehát utal ez a jogszabály és a kódexre, és akkor konzulátusan is majd látni fogják, hogy nagyon sok eltérés nem lesz a sima vízum kérelemhez képest, nincsen szükség nagyon bonyolult dolgok megítélésére, nyilván ez egy bizonyos képzettséget igényel majd. Nyilván a tréningre időt adunk, az hatályba léptetés előtt. E, a viszonylag kis számú esetről van szó, nem jelent ez olyan hatalmas terhet majd a konzulátusokra, és e, az alaprendeletnek az intézkedései is e, alkalmasak. Ebben az értelemben nem fog mindenki kör utazói vízumot kapni, csak azok, akik megfelelnek a feltételeknek, már pedig a feltételei ennek a vízatípusnak szigorúbbak, mint a sima vízumnak. Tehát ez a azok a feltételek, amelyek például az egyéves tartózkodást lehetővé teszik, ahhoz olyan bizonyítékok kellenek, amik szigorúbbak, mint a másiknál. A vízumkódexben van a visszatérés szándéka, tehát ezt is igazándiból bizonyítani kell. Tehát van ilyen, hogy szándékot bizonyítanak, és a szándékot kell valamilyen módon valószínűsíteni vagy igazolni. Amennyiben az egyébként szigorúbb feltételeknek nem felel meg a kérelmező, mint amilyen feltételek a sima vízumra vannak, akkor a vízumot nem fogják megadni. Ugyanis nincsen kötelezettség arra, hogy megadják a vízumot, csak azoknak adják meg a vízumot, akik ezeket a feltét, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek. Miért nem korlátoztuk ezt bizonyos embercsoportokra vagy szakmacsoportokra? Amikor ezt az első javaslatban megtettük, akkor sok panaszt kaptunk a különböző művészektől, stb de ettől függetlenül azért ez főleg az előadó művészekre lesz igaz. Néhány más példát is mondtak nekünk olyan foglalkozás típusokra, ahol jellemző az, hogy a Schengeni területen több mint 90 napot tartózkodnak és utaznak a Schengeni zónán belül, e, és olyan országból jönnek, Amerikából, Japánból, amelyek nem kockázatosak, az ő számukra is lehetőséget kell adni erre a vízum típusra, illetve az, hogy igénybe vegyék ezt lehetnek legitim érdekeik, és szükséges az utazásuk, meg a 90 napon túli tartózkodásuk. Tehát nem akartuk leszűkíteni a hatókörét ennek az új jogszabálynak. Mindössze azt akarjuk, hogy csak azok kapják meg, akik megfelelnek az egyébként szigorúbb feltételeknek. Uh, Ami a konzulátusok munkaterhelését illeti, sok utalás történik a vízumkódexre, tehát ugyanazok a rendelkezések érvényesek itt is. A 33-as cikk a vízumkódexben, tehát a meghosszabbítása a vízumnak, az nem adja meg azt a rugalmasságot, ami itt szükséges. Az inkább force majeure vagy személyes okokra lett kitalálva, és nem tudja, ezt a, nem tudja ennek a kategóriának a speciális igényeit ö, ö, ö, lefedni ami Döpré urat illeti, kérdését illeti, ugye a két év után el kell hagyni a Schengeni területet, hogyha két évig meghosszabbította ezt a speciális vízumot, tehát el kell hagyni a Schengeni területet, és onnan tud, onnan tud majd egy újabb kérelmet beadni. De itt igazándiból megint csak a, víz, a vízumkódexre utalunk. Amennyiben esetleg beépítenénk a vízumkódexbe ezt a javaslatot is, akkor lehet, hogy még világosabbá válna a dolog. Half a minute. 30 Just a small question. Egy rövid kérdésem van. Ha jól értettem, a vízumkódex eh, és a határidők azok továbbra is igazak tehát például a kérelmezés benyújtásának határideje is, ugye? Az az irányadó. Tehát valaki egy évet tartózkodott, majd meghosszabbították még egy évre, akkor 15 nappal benyújthatja a kérelmet, és azt, azt jóvá hagyják, akkor ez valójában egy, valójában egy állandó tartózkodás szinte, nem? Én nem kritizálom, csak meg akarom érteni. Well, it's, he should leave, if reply, he should... Nos, el kell hagynia a Schengeni területet. És aztán megint igazolnia kell azt, hogy, hogy jár neki ez a vízum. Tehát ez megint csak 90 nap egy tagállamban, igazolnia kell mindent, megint teljesítenie kell az összes feltételt. Oké, okay. everything is clear. Akkor most minden világos, ugye mondja az elnök? Now I would like to ask... Uh... Nos, akkor most... Please, you have a floor from the council. And Latvia. Majd Róza asszonynak adom meg a szót, aki a, aki a lett elnökség képviseletében van itt. Paldies. Uh, godáté deputáti, godáté kolēģi. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, urak és hölgyek. Galt padomē par minēto priekšlikumu un tiešām ļoti Egy kis technikai probléma a tolmácsolás. Jó. Röviden tájékoztatom önöket a jelenlegi helyzetről. A bizottsági javaslat tárgyalása során a körutazói vízum témájában. A javaslat célja az volt, hogy innovatív és jogilag egyértelmű megoldást találjunk arra, hogy ezt a joghézagot hogyan tudjuk betölteni a Schengeni joganyag és a rövid időszakra szóló vízumok között egyrészt, és a tagállami egyes tagállami hosszabb tartózkodás engedélyre vonatkozó normák között a másik oldalon a bizottság javaslata 2014 áprilisában került benyújtásra. Egyúttal a vízum kódex átfogalmazására, módosítására irányuló javaslatokat is benyújtott a bizottság. Szeretném tájékoztatni önöket arra, hogy a kezdeti eszmecserék az említett javaslatok kapcsán, illetve a vízum kódex módosítása témájában a javaslatokat a görög elnökség idején kezdtük el. A lett elnökség az elődeink munkáját folytatta, elsősorban a két előző elnökség munkáját, és a lett elnökség idején a Háromszor beszéltünk erről a vízumjavaslat csomagról. Cikről cikre haladtunk az olvasásban. A legutóbbi lett elnökség alatt megtartott ülésünk néhány nappal ezelőtt volt, és a cikről cikre haladó olvasatot ekkor le is zártuk. Ez a javaslat, a körutazói vízummal kapcsolatos javaslat szorosan összefügg a vízumkódex újrafogalmazásával, mivel számos elemet átvett a kódexből ez a javaslat, és ezt figyelembe is vettük a munkánk során. Végül szeretném kihangsúlyozni, hogy a lett elnökség célja az volt, hogy a bizottság javaslat tervezetét előbbre vigyük, és azt hiszem, hogy ebben sikereket értünk el. A bizottsági a vízumkódex újrafogalmazásával kapcsolatos javaslathoz hasonlóan a további elnökségek ciklusa során folytatózik ez a munka, és továbbadjuk ezt a munkát először is a luxemburgi kollégáknak. Köszönöm szépen. Köszönöm. És végül megadom a szót az előadónak, Brice Ortofo úrnak öné a szó, hogy lezárja ezt a témát. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Nos, ma délután számos felszólalást hallottunk meg pro és kontra a körutazói vízummal kapcsolatban. Ő az egyik felszólaló nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik gyakorlati szempontból, és elhangzott az is, hogy hol vannak ennek az eszköznek a korlátai. Nos, én meghallgattam, és világosá vált a számomra az, hogy az, EU, hogy az Európában turnéző művészeknek nagyon komoly nehézségeik vannak valóban, és a biztonsági dimenzióval kapcsolatos aggodalmak is fontosak. Ugye itt nem arról van szó, hogy kinyitunk egy kaput, és nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Most nem hallottam választ a bizottságtól, hogy itt milyen garanciák lesznek. Nos, inkább eh, arról hallottunk, hogy ez egy eh, tökéletlen rendszer, és a terrorista fenyegetettség már eddig is elég magas, és ez egy további fenyegetést is eh, jelenthet. Egy harmadik országbeli eh, polgárok esetében, akik turistának nevezik magukat, ők tulajdonképpen kaphatnak ilyen vízumot, akkor, hogyha művésznek nevezik magukat, és tulajdonképpen itt a visszaélések lehetségesek. És azt hiszem, hogy itt sok emberről van szó, nem csak néhány ezerről, hanem akár milliós nagyságrendről is. Van még egy megjegyzésem, ugye ez Isztamb- Isztambulban áprilisban volt egy útunk, és ezzel kapcsolatban nagyon sok tapasztalatunk volt, hogy a helyileg hogy kezelik a kérelmeket, több partnerrel tárgyaltunk, több országból, Franciaország, Spanyolország, Németországból, tehát Schengeni kollégákkal beszéltük, a konzulátusok dolgozóival, és ez nagyon tanulságos volt. Ezek a személyek olyan dolgokat mondtak el, amelyek nagyon fontosak először is a, azok a személyek, akik nem, tart, nem tartják tiszteletben a 80 napos szabályt, és ez a probléma nagyon aggasztó, és a konzulátok sok számára nagyon nehéz ennek a tartózkodási időtartamnak az ellenőrzése. Az a kérdés, hogy valóban az a feladat ebben a helyzetben, hogy egy új vízum típust hozunk létre, ami még tovább bonyolítja ezt a problémát. A második dolog, a hamis dokumentumok kérdése is nagyon problémás, minden konzulátus küzd ezzel, általánosságban ez elhangzott, és tudnunk kell azt, hogy például a török piacon a körülbelül 2000-től 10 ezer eurós összeget már lehet kapni a török piacon hamis útleveleket. És képzeljék el a konfliktusos területek polgárait és az itt dolgozó konzulátusokat. Egyszerűen nem lehet, ez vicc, hogy ellenőrizzük ezeknek a dokumentumoknak az autenticitását. Nagyon korlátos a forrásai, korlátosak a forrásaik a, a konzulátumosoknak, és, ez, és most az lenne a feladat, hogy ezeket az új típusú dokumentumokat is ellenőrizzék. És nagy érdeklődéssel hallgattam meg az érveket, de azt hiszem, hiszem, hogy nem hozhatunk létre egy olyan vízum típust, amely tulajdonképpen nem tesz különbséget a hatájában különböző embercsoportok között, nem, nem, nincs meg az eszközünk arra, hogy különbségeket tegyünk, és a, a rövid távú tartózkodási engedély a külutazói vízum, vagy pedig a az egyéb eszközök, mint például a diákok vagy a kutatók részére kialakított vízumrendszer, most ez bármelyik kategória lehet külutazói vízum is, és ugye itt még a szociális jogosultságokat is ki, ke, ki, lehetne, ki kellene terjeszteni ezekre a haszonélvezőkre, vagyis nem győztek meg ezek az érvek. Még egyszer kihangsúlyozom, hogy kell egy hatástanulmány a körutazói vízum tekintetében, hiszen itt nem csak a gazdasági szempontokat kell figyelembe venni, és szeretném elmondani, hogy itt fontos a hatástanulmánynál figyelembe venni azt is, hogy megemelt számú személyzetet igényelne ez a konzulátusok részéről, több forrást is igényelne ez a vízum, és természetesen az illegális migráció és az egyéb biztonsági kockázatok is növekednek majd. Köszönöm szépen. Köszönöm a azt. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm minden előadónknak, vendégünknek és a megjelent képviselőknek, hogy hozzájárultak a mai eszmecseréhez, ami nagyon elgondolkodható volt. A LIBE szakbizottság továbbra is tevékenykedni fog ezeken a területeken. Ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen. Még egyszer, és a tolmácsoknak is köszönöm a munkáját, viszontlátást!